Euh, Kedves kollégák, jó reggelt kívánok, és azt javaslom, folytassuk a munkát. Tovább folytatjuk a svéd elnökséggel a megbeszélésünket, ugyanis a tegnapi napon már volt egy első, hát nem is vitánk, de megbeszélésünk egy miniszterasszonynal, a közegészségügyi és idősgondozásért felelős miniszterasszonynal, és most pedig Sven Otto Littorinnal fogjuk folytatni a munkát. Ön ugye a svéd munkaügyi miniszter, és a különböző szociális és munkaügyi kérdésekben, tehát ön felelős most a svéd elnökség idején. Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehet. Most hallottam reggel, hogy Kristina Huszmark Persson, aki a társadalombiztosítási miniszter, sajnos nem tudott eljönni. Ő maga is a társadalombiztosítás felhasználója a mai napon. Sajnos beteg lett, influenzás, nem tudjuk, hogy milyen típusú influenza, de Krisztina Huszmárk Persson sajnos influenzás, úgyhogy ő most a TB felhasználói közé lépett át, de Bettina Kassifi fogja őt helyettesíteni, és természetesen neki is megadjuk majd a szót, hogy mégis azért be tudja mutatni Persson asszony programját. Akkor Sven Otto Litorinnak fogom megadni a szót, vagy Krisztina Huszmark helyettesének. Töntsék el önök, hogy ki szeretné kezdeni a hozzászólást, és utána a vitára is sort kerítünk, parancsoljanak. Uh, Madam President. Köszönöm szépen. Mindenek előtt. Hadd közvetítsem kolléganőm sajnálatát, nem A-típusú influenzás, de beteg, és minden bizonyal szeretne majd eljönni a későbbiekben önökhöz, amennyiben önök is úgy kívánják. mivel talán egyszerűbb a közös nyelvezetet használni, ezért angol fog szólni. Hét évig ugyan tanultam franciául is az iskolában, de nagyon jól ellenálltam. Mindenek előtt hadd mondjam el, hogy nagy öröm számomra, hogy itt lehetek Becserekesi államtitkár asszonynal együtt hogy egy kicsit ismertesem a svéd elnökség programját. Úgy gondolom, mindannyian tudják, hogy a svéd elnökség tervezése és kivitelezése a gazdasági válság hatása alatt áll. Nagyon érdekes időket élünk. Tehát más dolgokra kell figyelnünk, mint szerettünk volna. Nagyon gyorsan változnak a dolgok. millió európai van körülbelül, aki kikerült a munkaerőpiacról. Bár ez hasonló volt már a válság előtt is, a válság csak megerősíti ezt a problémát. Szemben állunk ugye továbbá a klímaváltozás kérdéseivel, persze erre nem volt további negatív hatással a válság. Ez a válság, amivel szembeállunk, nem volt előlátható, és negatív hatásokkal bír ugye a munkaerőpiacra, nagyon súlyos hatásokkal könnyen lehet, hogy egy kicsit még rosszabb is lesz ez, mielőtt majd aztán a javulás útjára lép. Nagyon sokan beszélnek most ugye a zöld gazdasági beruházásokról. Nem szeretnék ez irányú fejlődés vonatkozásában bármilyen megjegyzést tenni most, de ez is előttünk van. Fontos kérdésekre szeretnék koncentrálni és olyan intézkedésekre, amelyeket közösen hozhatunk meg az elkövetkezendő hónapokban. Az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy a válságnak egyszer vége lesz. Több pénzügyi válságot láttunk már Európában. Először volt ugye a holland tulipán válság 1637-ben. Ezt mindannyian túléltük, sőt a hollandok még mindig tulipánt árulnak. Svédországban azt hiszem ez már a hetedik eh, gazdasági válságunk 1857 óta, másik hatot is túléltük, úgyhogy most se lesz máshogy. Láthatóbbak ugye a gazdasági válság hatásai eh, Európában. A legfontosabb számomra az, hogy eh, el tudjuk kerülni a munkaerőpiaci helyzet rosszabbodását. Jó lenne, hogyha ezek a kockázatok nem kerülnének, nem mennének át állandó kizárásba. Nagyon fontos, hogy korai előrejelzés legyen, oktatási intézkedések, ösztönzők, ahhoz, hogy a még negatívabb lépéseket el tudjuk kerülni. Európai szinten úgy gondolom, hogy az európai gazdaságélénkítő terv koordinációs intézkedései, mint például a belső piac szerepének megerősítése, a strukturális reformok szükségessége, ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy ne menjünk át nagyon negatívba, és hogy az európai munkaerőpiac strukturálisan ne gyengüljön. Azonban tehetünk többet ennél mindenképpen. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, ahol a tanács, a parlament és a bizottság közösen együttműködhet, hogy valami többet tegyen még. Az egyik intézkedés, amit remélem, hogy valóra tudunk váltani a svéd elnökség vége előtt, az az, hogy a mikrofinanszírozást hozzáférhetőbbé tegyük a munkaerőpiac gyenge csoportjai számára. A prioritást élvez a tanácsban ez a dosszié, a viták már megkezdődtek júliusban. A szándékom az, hogy a Európai Parlamenttel együtt minél előbb hatályba tudjuk léptetni ezeket az intézkedéseket, mivel ez az eszköz enyhítheti a válság hatásait. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos lépés lenne az Európai Unió részéről. Olyankor, amikor nagyon is szükség van rá, és ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy a munkaerőpiaci trend, jelen munkaerőpiaci trend állandósuljon. Szélesebb körben a gazdasági válság hatásainak gyengítése és a munkaerőpiaci hatások mérséklése hozzájárulhat ahhoz is, hogy megvizsgáljuk, hogy hogy tudnánk fenntarthatóbb és jobban működő európai munkaerőpiacot létrehozni. Azt hiszem mindannyian egyetérthetünk abban, hogy a munka nagyon fontos részét jelenti a szociális jólétnek, mind a társadalom, mind pedig az egyes, annak egyes tagjai számára. Európa nem engedheti meg magának azt, hogy a munkaképes lakosság nagy része nek ne legyen munkája. Ez sokkal inkább az egésznek a méltóságával jár együtt. Bárki, aki a munkaerőpiac része kíván lenni, az hadd legyen az, a mi feladatunk az, hogy a megfelelő ösztönzőket és szakpolitikákat megteremtsük ahhoz, hogy a lehető legtöbb er- embert be tudjunk vonni a munkaerőpiacra. Ennek egy mellékhatása az, hogy nem különböző járadékokra várnak az emberek, hanem a munkaerőpiac részévé válnak, adófizetőkké válnak, és ez mindenképpen hozzáadott érték ezért is fontos, hogy az emberek részt a munkaerőpiacon, és nem kikerüljenek azon. Az európai munkaerőpiac alapjait és az adatbiztonsági rendszer alapjait kell megerősíteni, hogy mindenki számára jólétet tudjunk garantálni. Véleményem szerint a szociális európai munkahelyel, a munkahelyel kezdődik. Mindehez még ugye hozzájön a demográfiai kihívás is, meg kell védenünk a munkaerőpiac potenciáját. A demográfiai trendek nem változnak meg, és nem is tűnnek el. Meg kell felelnünk ezen kihívásoknak, és ez nagy mértékben attól függ, hogy fent tudjuk-e tartani hosszú távú prioritásainkat. A fenntartható növekedés, a jólét csak akkor valósul meg, hogyha kihasználjuk, kiaknázzuk az európai munkaerőpiacot, melynek keretein belül lehető legtöbben hát, megjelennek azon. Könnyebb ezt elmondani, mint megvalósítani, és a hozzáállás is különböző a tagállamok között politikai realitásaiknak megfelelően. Úgy gondolom azonban, hogy ez egyik legfontosabb kérdés a 2010-es időszak utáni vita vonatkozásában. Nagyon fontos, hogy Európában fenntartható legyen a növekedés, magas legyen a foglalkoztatás, és rendben legyenek a közpénzügyek is. Éppen ezért a svéd elnökség bevezetett egy megbeszélést, egy vitát a tekintetben, hogy hogyan tudnánk befogadóbbá tenni a munkaerőpiacot. Ez az elnökségünk egyik fő prioritása a foglalkoztatás területén. Ha meg akarunk felelni a globalizáció támasztotta kihívásoknak és az idősödő lakosság által támasztott kihívásnak, akkor a viták központjába kell keres, helyeznünk ezeket a kérdéseket a megújuló Lisszaboni stratégia keretein belül is. Az informális miniszteri ülésen Jonklefingben megkezdtük a megbeszéléseket ezen téma vonatkozásában, ezt folytatjuk is majd az ősz során az elnökség megközelítése az, hogy mindenkit belevonjunk ezekbe a megbeszélésekbe. Szeretnénk szoros együttműködést folytatni az Európai Parlamenttel. A következő lehetőség erre egy magas szintű konferencia lesz, amelyet Stockholmban tervezünk október vége felé. Strukturálisan erősebb és inkluzívabb befogadó munkaerőpiacot kell teremtenünk, ez hozzám is nagyon közel áll. Kötelezettségvállalásra van szüksége, ehhez, tapasztalatcserére, ezzel érhetünk el megfelelő eredményeket, és ez teszi lehetővé Európa számára azt, hogy erősebben szálljunk az egész válságból, úgyhogy megfelelő eszközökkel rendelkezik a következő kívások kezelésére. Biztos vagyok abban, hogy közösen készek leszünk erre, meg tudunk felelni kívásoknak, és várom az együttműködésünket. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le ministre. De... Miniszter úr, nagyon szépen köszönjük ezt az elkötelezettséget a svéd elnökség részéről. És nem is szeretném tovább húzni a szót, megadom a szót Bettina Kasefinek, hogy egészítse ki az eddig elhangzottakat a biztosítással kapcsolatos megjegyzésekkel. Parancsoljon! Köszönöm, elnök asszony. Krisztina Huszmák Persson nagyon sajnálja, hogy nem tudott eljönni a mai ülésre, és nagyon készült a mai találkozóra, hogy elmondja a svéd elnökségnek a programját. Minden esetre most az én feladatom, hogy a svéd EU elnökségnek a prioritásait ismertessem önökkel. Azzal kezdeném, hogy felvetem azt a kérdést, hogy hogyan lehetne az EU-ban befogadóbb munkaerőpiacot kialakítani. A munkaügyi miniszter úr is említette ezt a kérdést. Ez rendkívül fontos ez a téma, hiszen a szociális kirekesztettségben él jelenleg nagyon sok ember, és ezt kellene valahogy enyhíteni, megoldani. Szoros együttműködésre van szükség a munkaerőpolitika és a szociális biztonsági biztosítási politika között. Ezért a munkaügyi miniszter és én magam, illetve Krisztina Hasmerg Parson miniszterasszony közösen felel ezért a prioritásért a soros svéd elnökség programjában és az EBSCO tan tanács előtt. Ez is az egyik oka, miért ma eljöttünk az önök szakbizottságába. Jelenleg nagyon nehéz időszakot élünk, súlyos gazdasági válság van. Ahogy Litalin miniszter úr is említette, nagyon fontos, hogy ne felejtjük el, hogy ez csak egy átmeneti helyzet. A rövid távú intézkedések, amelyeket a válság miatt meghozunk, a hosszú távú céljainkat is szolgálniuk kell, vagyis a munkahely, munkahelyteremtés és a fenntartható növekedés, fenntartható fejlődés Európában ezek lennének a hosszú távú célok. Nem engedhetjük meg azt, hogy munka azok az emberek, akik kor szerint még dolgozniuk kellene, illetve joguk lenne arra, hogy dolgozzanak, hosszú távon inaktívak legyenek Ez kulcskérdés a közös jólét szempontjából, kulcskérdés az egyén szempontjából is, és gazdaságilag és társadalmi szempontból fenntartható társadalom kialakítása szempontjából is kulcskérdés. Az ősz folyamán megbeszéléseket fogunk tartani arról, hogy hogyan lehet mindenki számára a befogadó munkaerőpiacot kialakítani, aktív társadalombiztosítási politikával és aktív és befogadó munkaerőpiaci politikával. Egy aktív társadalombiztosítási politika támogatást és ösztönzést jelent a munkára azoknak a számára, akik betegség miatt nem tudtak munkát találni. El kell kerülni azt, hogy egészségügyi okokból sokan kikerüljenek a munkaerőpiacról, kiszoruljanak a munkaerőpiacról. Az aktív társadalombiztosítási politika olyan feltételeket teremt, hogy az minden ember meg tudja találni a képességeinek és felkészültségének megfelelő munkáját nem csak a munkaerőpiaci szakpolitikai rendszerre és társadalombiztosítási szakpolitikai rendszerre van szükség. Mindez szolgálnia, mindeznek szolgálnia kell a munkaerőpiac jövőjét is. Minél több embernek biztosítjuk a munka lehetőséget, annál többen érzik a, magukat a társadalom részének. Itt arról van szó, hogy az egyént láthatóvá kell tenni. A Yangtze-Pingi júliusi informális miniszteri ülésen megkezdtük a tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan tudunk az EU-ban befogadóbb munkaerőpiacot kialakítani. Nagyon jó, nagyon érdekes eszmecserét folytattunk, a tagállamok megosztották el egymással a jó gyakorlatokat, és a tagállamok nagyban támogatták azt, hogy az aktív társadalombiztosítási politikáról folyó megbeszéléseket az ősz folyamán is folytassuk. A Stockholmi október 26-27-i és a Litarin miniszter úr által is az előbb említett munkaerőpiaci, befogadó munkaerőpiaci magas szintű konferencián a politikusok, szakértők és több szervezetnek a képviselői fogják folytatni ennek a témának a megvitatását. A cél az, hogy a svéd elnökség alatt egyetemű üzenet szülessen az EBSZKO tanács számára az új növekedési és foglalkoztatási stratégiára vonatkozóan, amit majd a tavasszal a spanyol elnökség idején lehet elfogadni. Az emberek szabad mozgása elvének a végrehajtása, megvalósítása, ami az EU egységes piacának egy fontos aspektusa, ez is rendkívül fontos az EU-n belüli foglalkoztatás szempontjából. Több éves munkát követően nemrég sikerült megállapodásra jutni egy új, modernizált és egyszerűsített szabályozási keretről, ami koordinálja a tagállamok társadalombiztosítási rendszereit. Ez a szabályozási keret sokszor döntő tényező az emberek számára olyan szempontból, hogy az EU-n belül tudjanak máshol, más országban munkát vállalni, vagy esetleg tanulni. A koordinációs szabályoknak tökéletesen kell működniük, és jogbiztonságot kell, hogy elérjenek. A tanács és az Európai Parlamentnek sikerült megállapodnia erről, ennek örülök és szeretnék köszönetet mondani, és szeretném elismerni az összes korábbi elnökségnek a munkáját, amelynek, amely lehetővé tette, hogy a 883 per 2004-es rendeletet el lehessen fogadni, és majdnem tíz éves intenzív munka eredményeként sikerült elérni, hogy ez az új rendelet érvényes legyen. Jelentős előrelépést jelent az új rendelet, az adminisztráció könnyebb lesz, hatékonyabb lesz, és fokozódik a jogbiztonság az állampolgárok számára. Az ősz folyamán számunkra egy fontos feladat lesz, hogy felkészítsük az állampolgárainkat, illetve a tagállamok társadalombiztosítási rendszereit ezekre az új szabályokra. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy támogató és pozitív feltételeket tudjunk biztosítani a hatóságok közötti együttműködéshez. Az ősz folyamán egy sor szemináriumot fogunk tartani a társadalombiztosítás témájában. A szemináriumnak az eredményét majd a Stockholmi 2009. november 25-27-én tartandó konferencián fogjuk összegezni. Az EU országok társadalombiztosítási rendszerek koordinációjának egy fontos témája az egyenlő bánáspont, a harm, állás, egyenlő bánásmód harmadik országbeli állampolgárok számára. Van egy olyan rendelet, ami gondoskodik arról, hogy a harmadik országok állampolgárai ugyanolyan társadalombiztosítási elbánásban és társadalombiztosítási jogokkal rendelkezzenek, mint az EU állampolgárok. Ezeket a szabályokat az új rendelethez kell igazítani. Ez nagyon fontos azért, hogy a Unióban a harmadik országokbeli állampolgárok társadalom biztosítási védelme fokozódjon. Ugyanakkor egyszerűsítik az eljárás, az adminisztráció, hiszen ugyanolyan szabályok fognak vonatkozni minden EU-beli állampolgára, attól függetlenül, hogy EU állampolgár, vagy pedig harmadik országbeli állampolgár. Annak ellenére, hogy a cseh elnökség minden erőfeszítést megtett ebben a témában, sajnos a június 9-i EBSCO tanácsülésen nem sikerült megállapodásra jutni az új szabályokra vonatkozóan. A svéd elnökség továbbra is majd keresi a megoldást erre a témára. Olyan megoldást kell keresnünk, amelyel minden tagállam egyet tud érteni, és ami nem vezet ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgárok jelenlegi feltételei, társadalombiztosítási feltételei romoljanak. És most várom az érdekes és konstruktív megbeszélést önökkel az őszi munkákkal kapcsolatban. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük Még egy óránk van arra, hogy lefolytassuk ezt a vitát, és körülbelül tizen már jelentkeztek is, hogy hozzá kívánnak szólni. Euh, Feljegyeztem a neveket, és először is Rovana Plom kap majd szót. Plambasszony parancsoljon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a svéd elnökség két miniszterét szakbizottságunkban, és sok sikert kívánok nekik az elnökségükhöz. Nagy érdeklődéssel hallgattam az elhangzottakat, két megjegyzésem lenne. Először is az a kérdésem, hogy A 2010-es tematikus év előkészítése során, hogy a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harc éve vonatkozásában vannak-e már terveik esetlegesen erre az évre is, annak érdekében, hogy a kirekesztettek jobban hozzáférjenek a munkaerő piachoz, gondolok itt a nőkre vagy a fogyatékkal élőkre. Tudjuk, hogy van egy fizetési bérbeli szakadék Európában tesznek-e valamit annak érdekében, hogy a nők és férfiak közötti fizetéskülönbségek csökkenjenek? Kérdezem továbbá, hogy a 2008-asban elfogadott befogadási stratégia szerepeltet-e egy minimál bért, vagy vannak-e ilyen irányú gondolataik? Úgy gondolom, hogy ez nagyobb méltósághoz és magasabb életszínvonalhoz is vezethetne. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy hallgassunk meg négy kérdést, és utána erre egyben válaszolnak majd a miniszterek. Úgy gondolom, hogy így követhető lesz a vita. Richard Falbr következik és utána pedig Elizabeth Schröder. Fábr úr, parancsoljon! Köszönöm a szót! Ugye most mi mindannyian Svédország felé fordulunk, főképp az új tagállamok gondolják úgy, hogy Svédország egyfajta szociális modellnek számít. És sajnos nagy csalódottsággal tapasztaljuk, hogy Svédországban is vannak problémák, és sok problémát egyszerűen nem képesek a probléma gyökerénél mélyen kezelni. Úgyhogy várjuk a svéd elnökséget, és reméljük, hogy mégiscsak meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat. A konkrét kérdéseim a következők. Hogyan és milyen mértékben tárgyalnak a szakszervezetekkel. És aztán itt van a híres nevezetes Lisszaboni stratégia. Ezzel mi a szándékuk? Azért vagyunk itt, hogy megpróbáljuk megoldani a problémákat, és nagyon sok új koncepciót kitaláltunk, például a nyílt koordinációs módszert, vagy a flex security a rugalmas biztonságot, de hát ezek csak szavak, nagyon sokszor kitalálunk ilyen új és szép szavakat, de nem foglalkozunk valóban azokkal a problémákkal, amik érintenek minket. Egyszerűen felaprózódik és eltűnik az európai munkaerőpiac, mi pedig csak ilyen szép szavakat teremtünk. Hogyha megnézzük a szakszervezetek helyzetét, folyamatosan romlik, és most, amikor meghallgattam ezt a két prezentációt, akkor az a benyomásom támadt, hogy önöket is elkapta az a járvány, hogy nem hajlandóak a valós problémákkal foglalkozni. Elizabeth Schröder következik, majd Edith Estrella, Schröder asszony. Köszönöm Én is üdvözlöm az államtitkárt és a miniszter urat. Csatlakozom az előttem szólóhoz, engem is megdöbbent az, hogy ez a Deval eset, vagy Deval eset, amely Svédországban megkérdőjelezte a szakszervezetek jogait, hogy ez egyáltalán nem került megemlítésre az előadásukban. Az Európai Parlament, ahogy önök is tudják, úgy döntött, hogy a munkavállalók kiküldésére vonatkozó irányelv átdolgozásra kerül annak érdekében, hogy az egyoldalú definíciót kiigazítsuk, és a munkavállalók jogait biztosítsuk, többek között a szakszervezeti jogokat is. Kérdezem, hogy lesz-e valami kezdeményezés Svédországban, vagy várható el, hogy a parlament kezdeményezéséhez csatlakoznak. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy intenzívebb megbeszéléseket kellene folytatni ezzel a szakbizottsággal, hiszen mi ugyan magunk részéről nagyon igyekeztünk azon, hogy a lavalítélet után javuljon a munkavállaló kiküldésére vonatkozó irányelv. Egy szót nem hallottam arról, hogy van-e bármi nemű kezdeményezés a munkajog javítása területén. Várható itt valami, vagy felejtsük el? Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló ebben a vita körben Edith Estrella lesz, aki az előző mandátumnál a jelentéstevőnk volt a szülési szabadsággal kapcsolatos szövegben. Esztrel asszony a szó, csak nincs sajnos bekapcsolva a mikrofonja. E Köszönöm a szót. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a miniszternek és az államtitkárnak, hogy eljöttek és elmondták ezt a két érdekes prezentációt. Amit én el szeretnék mondani, az tulajdonképpen azzal az irányelvvel kapcsolatos, ami a szülési szabadságról szól, és hát aminek én vagyok a jelentéstevője. A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Szakbizottságban dolgoztam ki ezt a ezt a jelentést, és Strasbourgban már volt lehetőségem a miniszterrel is erről tárgyalni. Ez csak egy előzetes megbeszélés volt a Nőjogi Bizottságban, de természetesen voltak más üléseink is, más fórumokon is találkoztunk a svéd elnökséggel. Most pedig, miniszter úr, a következő kérdést szeretném feltenni. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos ez a téma azt is mindannyian tudjuk, hogy már milyen sok munkát elvégeztünk az előző mandátumban a szülési szabadsággal kapcsolatban. És Svédországra azért mindenki feltekint ebben a tekintetben, mert nagyon progresszív, nagyon modern és nagyon jó a svéd szociális törvénykezés, általában igenis szembeszállnak a problémákkal. Úgyhogy az lenne a kérdésem, hogy az önök elnöksége alatt hogyan fogunk tudni majd megegyezni az elnökséggel, tehát mit vár az elnökség, és mit kíván elvégezni ebben a témában? Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket az igen időszerű és nagyon jó kérdéseket. Először is Plámbasszonynak szeretnék válaszolni. A szociális befogadás ugye azokat a csoportokat szeretné bevonni, amelyek a legkevésbé vesznek részt a munkaerőpiacon. Tehát mi ezekkel a csoportokkal szeretnénk foglalkozni. Természetesen ennek az az oka, hogy azokat kell megnéznünk, akiknek van valamilyen hátrányosságuk vagy fogyatékosságuk, akik nehezen illeszkednek be a munkaerőpiacra. Ez teljesen elfogadhatatlan, mind a munkaerőpiac szempontjából, mind pedig a teljes társadalom szempontjából. Minden egyes emberre, minden egyes lélekre szükségünk van, hogy dolgozzon Európában, annak érdekében, hogy a demográfiai kihívásoknak meg tudjunk felelni, és hogy a termelékenységünk megfelelő legyen. Úgyhogy beszéltünk mindenféle jóléti segítségekről, iskolákról, mindenre lehetőséget kell nyújtani a társadalom minden egyes tagjának. Beszéltünk a Lisszaboni stratégiáról is, ez ugye már a 2010-en túli stratégia, és erre is már fel kell készülnünk. Nagyon sok irányelvet, nagyon sok jogszabályt dolgoztunk ki, ami a diszk diszkrimináció ellen szól, illetve az imént említett területekre koncentrál. Tulajdonképpen az a fontos, hogy mindenki bekapcsolódhasson a munkaerőpiacra, és utána kell beszélnünk majd az olyan kérdésekről, mint például a bérek. Azt hiszem, hogy a Lisszabon utáni stratégia a legjobb megközelítés ebben a tekintetben. Ami a minimálbért illeti, hát nem vagyunk retentően lelkesek a minimálbér iránt, ezt el kell mondanom méghozzá nagyon őszintén. Ugyanis nagyon sokféle munkaszerződések léteznek, illetve eléggé mások a munkabérekkel kapcsolatos jogszabályok. Svédországban például semmilyen jogszabály nincs a munkabérekkel kapcsolatban. Nálunk a legfontosabb az, hogy megtartsuk a bizalmat a szociális partnerekben, és így közös legyen a bérek kialakításának folyamata. És mi nem is nagyon szeretnénk, hogyha a politikusok beleszólnának a bérek alakításába, szeretnénk ezt így megtartani. Éppen ezért nálunk nincsen ilyen minimálbérrel kapcsolatos rendelkezés. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki honnan jön, és hogy azok, akik esetleg nehezebb környezetből származnak, szintén megfelelő elbánásban és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Úgy vélem, hogy így tudunk segíteni azoknak, akiknek tényleg szükségük van segítségre, hogy belépjenek a munkaerőpiacra. De a konklúzió mégiscsak az, hogy mindenkire szükségünk van, tehát semmilyen munkakapacitást nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Remélem, hogy ez legalább részben válasz volt a kérdésére. Fálbr úr és Röder asszony megemlítették a Laval ügyet. és a Laval ügyjel kapcsolatban természetesen a bizottság és a tanács is kifejtette a véleményét. Fábr úrnak először azt szeretném elmondani, hogy számukra is nagyon sajnálatos volt az Európai Bíróság döntése a Laval ügyben. Amikor láttuk a döntést, amikor láttuk az ítéletet, akkor ez eléggé elszomorított minket, de hát ez a helyzet. Úgy vélem, hogy ezt az ügyet Igazából két szemszögből kell nézni, az egyik a nemzeti jogra tartozik, és a másik pedig az a kérdés, hogy európai szinten mit lehet és mit kell megtenni. Amikor megkaptuk az Európai Bíróság ítéletét, akkor rögtön felhívtam a szociális partnereket Svédországban, és felkértem őket arra, hogy Svédországban tartsunk egy közös vitát arról, hogy hogyan fogjuk megoldani ezt a problémát. Ezen kívül egy vizsgálatot is készítettünk, és ebbe is bevontuk a szociális partnereket. Ez a vizsgáló csoport jelentést is készített, és ezt a jelentést a kormányon belül is megvizsgáltuk. Ezen kívül úgy véljük, hogy egy törvényjavaslattal fogunk előállni a parlamentben, ami legalábbis nemzeti szinten meg fogja majd oldani ezt a problémát. Svédországon belül körülbelül két-három ezer kihelyezett munkavállaló dolgozik. A svéd kollektív megállapodások ezen munkavállalók nagy részét azért lefedik, tehát ebből csak néhány száz ember marad ki. Gyakorlati szempontból nézve, tehát azért elég jól le vannak fedve a kiküldött munkavállalók, de hát azért mégis foglalkozni kell azokkal, akik nem. Hogyha megnézik a kormányunk honlapját, akkor itt találnak egy angol összefoglalót ezzel a vizsgálattal kapcsolatban, és ott láthatják legalábbis azt, hogy nemzeti szinten hogyan kezeljük ezt a kérdést. Teljes mértékben meg vagyok győződve róla, hogy az a törvénytervezet, amit a lehető leggyorsabban a parlament elitárunk, lehetővé teszi majd azt, hogy tényleg gyakorlatias szempontból megoldjuk ezt a kérdést. Reméljük, hogy így meg tudjuk védeni ezt a svéd modellt, úgy, ahogy ezt mi elképzeltük és működni, látni szeretnénk. A kiinduló pontunk mindenképpen az, hogy meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a kollektív szerződések alá mindenki beletartozhasson, és ezek lesznek a megfelelő védő korlátok a munkaerőpiacon. Hát, közösségi szinten, hogy őszinte legyek, egy kicsit már nehezebb a dolog. Két kérdésről kell beszélnünk, azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk kezelni ezt az ügyet közösségi szinten. Az egyik a kiküldött munkavállalókra vonatkozó irányelv, a másik pedig a szociális záradék a szerződésben. Nézzük először a szociális záradékot. Ami az új szerződést illeti, úgy vélem, hogy az új szerződés szociális záradéka óriási előrelépés, és ez az egyik oka annak, hogy mindig is harcoltam azért, hogy minél hamarabb ratifikáljuk az új szerződést, és hogy ez minél hamarabb hatályba is léphessen. Ez a szociális záradék talán egy kicsit nehezen érthető, de most már azt hiszem, hogy megértettem, hogy miről van szó. Ez jogilag kötelező érvényű, tehát része a szerződésnek. És úgy vélem, hogy eh, amennyiben ezt elfogadjuk, akkor a szerződést újra tárgyalni szinte elképzelhetetlen lesz, tehát ezt megváltoztatni szinte lehetetlen lesz. Nagyon fontos, hogy mindjárt értsük, hogy milyen hatásai lehetnek a szociális záradéknak, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság meghívta a szociális partnereket, és igen, aktív részvételt biztosított nekik ezen kérdések megtárgyalásában. És akkor most nézzük a kiküldetési irányelvet. A mi kormányunk nem szeretné újra tárgyalni a kiküldetési irányelvet. Hogyha megnézzük, hogy mi történt a munkaerő irány, a munkaidő irányelvel, akkor látjuk, hogy ez milyen komoly vitákat és bizonytalanságokat okozott. És most itt van a kiküldetési irányelv, és hogyha ezt megváltoztatjuk, akkor újra hosszú, bizonytalan időszak következik majd be. És most mint svéd miniszter beszélek, nem mint a tanács képviselője. Tehát svéd miniszterként egy kicsit attól tartok, hogyha sikerül az irányelvet át alakítani és módosítani, akkor ez sajnos csökkenteni fogja a rugalmasság szintjét, és úgy vélem, tehát, hogy akkor ez visszalépés lesz. Éppen ezért úgy vélem, hogy az irányelv újra tárgyalását meg se kellene nyitni. Valóban égető kérdésről, nagyon fontos kérdésről van szó, és nagyon nyitottaknak kell lennünk mind a parlament, mind a bizottság, mind pedig a szociális partnerek irányába, hogy csökkenteni tudjuk azokat az igen jogos aggályokat, amiket szociális partnereink felvetettek. Remélem, hogy Schröter asszony és Fálb úr számára megfelelő választ tudtam adni. Hát nem biztos, hogy teljesen kielégítő volt ez a válasz, de legalább meg tudom ígérni, hogy fogunk ezzel foglalkozni. Esztrella asszony, valóban beszéltünk néhány hónappal ezelőtt a szülési szabadságról szóló irányelvel. Nem könnyű kérdés ez, ezt mindannyian tudjuk. Természetesen tovább dolgozunk majd ezen az ügyön, megpróbáljuk a lehető legtovább elvinni a tárgyalásokat, amennyire csak erőnkből telik. Az elnökségnek is szüksége van a szoros együttműködésre, mind a parlamenttel, mind pedig önnel, Esztrella asszony, annak érdekében, hogy meg tudjuk oldani a problémákat. Úgy vélem, hogy még jelentős munka áll előttünk, ugyanis, hogyha megnézzük, hogy miről is van szó, akkor azt látjuk, hogy igen komoly véleménykülönbségek vannak, és most nagyon enyhén fogalmaztam. Úgyhogy keményen kell dolgoznunk, hogy egyáltalán valamilyen előrelépést és megoldás javaslatot kidolgozzunk nehéz lesz már csak a tanácson belül is konszenzusra jutni, én így látom legalábbis a helyzetet, de dolgozunk, dolgozunk, és remélem, hogy együtt dolgozunk azon, hogy megfelelő egyensúlyra jussunk. Nagyon jó lenne, ha le tudnánk zárni ezt a kérdést, inkább hamarabb, mint később. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Kesefi asszony, szeretné esetleg kiegészíteni a válaszokat? és annyit szeretnék elmondani a kollégáknak, hogyha mindenki szeretne hozzászólni, akkor egy kicsit fegyelmezettebben kell majd hozzászólnunk. Kesefi asszony, szeretné kiegészíteni a miniszter úr válaszát, vagy pedig jöhet a második kérdéscsoport, és utána válaszol ön? Yes, just a short uh, Igen, csak egy rövid megjegyzéssel élnék. a szegénység és szociális kirekesztettség elleni harc éve 2010. Ezzel kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Mindannyian dolgozunk ezen a témán. Plamasszony kérdezett rá arra, hogy van-e valamilyen stratégiánk erre vonatkozóan, az idei évre vonatkozóan. Természetesen folytatjuk már az egyeztetéseket. A bizottság fölállított egy tanácsadó bizottságot azért, hogy a tervezés és a koordináció már megkezdődjön a 2010-es év előkészítéséhez. Lesz egy kerekasztal megbeszélés erről a témáról. A kerekasztal megbeszélés következtetései inputként fognak szolgálni a 2010-es évre. A spanyol elnökség egy kezdőkonferenciát fog tartani a témáról, és mi folyamatosan egyeztetünk Spanyolországgal, erről a nagyon fontos témáról. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen. A második kérdés csoport következik. Giorgio Tussas és Steve Hughes. Tussas úr. Η αλλαγή εκπροσώπησης στο επίπεδο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει A tanácsnál az elnökség változó. Természetesen a folyamatosságot biztosítani kell, de ugyanakkor itt politikai felelősségekről is szó van. Ez pontosan látszik a mai napon megvizsgált kérdésekben. Több év óta foglalkozunk a Lisszaboni stratégiával, 2000 és 2005 között biztosítva lettek a nagy vállalkozások tökének az érdekei. Aztán később negatív hatásokat is láttunk a munkavállalókra. Tegnap egy tanulmányt mutattak be a mi szakbizottságunkban arra vonatkozóan, hogy mi a hatása az új munkaformáknak a munkajogra, a munkaügyi szerződésekre és az európai munkaügyi jogalkotásra. És már ennedik alkalommal láttuk, hogy negatív hatások érvényesülnek a dolgozókra vonatkozóan, a munkához való jogaik, a jövedelmhez való jogaik és a szociális jogaik csorbulnak. Jogos, hogyha gazdasági szempontokra koncentrálunk, de azért vannak egyéb aspektusok is, egyéb szinteket is meg kellene vizsgálni. Egy előttem szóló kolléga már ezt említette. Már kétséges a szakszervezetek joga is, illetve a dolgozók szervezkedési joga is kétséges, amikor a jogaikért harcolnak. Azért a jogért, hogy ugyanolyan munkáért, ugyanolyan jövedelmet lehessen kapni. Az Európai Bíróság láttuk, hogy a Laval esetben és a Viking Laval esetben és más kisebb esetekben is milyen döntést hozott. Választ várunk erre a témára vonatkozóan. Második megjegyzésem. Az Eurostat hivatalos adatai alapján, 2009. júliusi adatokról beszélek, a munkanélküliség több mint 21 millió dolgozat érint, ami több mint 5 milliós növekedés jelent 2008-hoz képest. Spanyolországban több mint 18%-os a munkanélküliség Lettországban, 17% Litvániában, 16 és 16,7%. A helyzet rohamosan romlik, és ez főleg a fiatalokat érinti egészen 25 éves korig. A munkanélküliség aránya erre a korosztályra vonatkozóan 19,8% és Spanyolországban ha, több mint 38%, Litvániában több mint 30%, tehát a 25 éves korig számított korosztályt nézzük. 2010-től új ö, foglalkoztatási stratégiát akarunk elindítani, de hát a márciusi tanács tanácsülésen majd meghatározásra kerülnek a fő irányvonalak, ezek előkészítése a svéd elnökség alatt kell, hogy megtörténjen. Mik lesznek ezek az iránymutatások ezekben a témákban? Elnézést, elnök azt, hogy még egy harmadik témát is szeretnék elmondani. Kérem, hogy, hogy legyen egy kicsit toleráns. A biztosítással kapcsolatban is szeretnék valamit mondani. Maria Lanson, remélem jól mondom a nevét, Elnök, kérem, hogy zárja le, mert más is hozzá akar szólni. Igen, tehát a kollégája tegnap azt mondta, hogy a Társadalombiztosítás tagállami kompetencia. Ezt többször hangsúlyozta. És most nem csak Görögországra gondolok, hát általánosságban mit is látunk? Azt látjuk, hogy a társadalombiztosítás ágazatonként, illetve eltér a, attól függően, hogy ki hol dolgozik, például a közalkalmazottakra más szabályok vonatkoznak. Görögországban az női közalkalmazottak esetében 5, illetve 7 évvel növekedett a nyugdíjkorhatár. Ez például elfogadható? Milyen javaslatokkal fog előállni a svéd elnökség ezekben a témákban? Steve Hughes következik, és utána pedig Figueredo asszony. Hughes úr. Madam President, I Köszönöm szépen, elnök asszony, próbálok rövid lenni, hogy könny- megkönnyítsem a munkáját. Első kérdésem, amit az Kasafi államtitkár asszonynak szeretnék föltenni. Utalt a, a 8833-as 2004-es irányelvre, illetve, illetve rendeletre és a megállapodásra a megállapodáshoz most egy, egy nyilatkozat is kapcsolódik 2009. júliusi dátummal, és ez a nyilatkozat azt jelenti, hogy a tanács úgy gondolja, hogy a rendelet végrehajtása során tájékoztatást kell adni, és a tájékoztatás késedelem nélkül a érintett tagállam intézményének a kérésére történik meg, és nem pedig automatikusan. A cseh elnökség viszont pontot tett azután, hogy késedelem nélkül. És én viszont aggódom amiatt, mert önök azt mondták, hogy nem automatikusan. A luxemburgi ítélet a Laval ügyben, ott egyoldalú tanácsi nyilatkozatra utalt az ítélet, és ezért úgy gondolom, hogy ez a bejelentés vagy nyilatkozat, ez ellentétes azzal, amit sikerült elérni. Úgyhogy szeretném erre vonatkozóan a véleményüket meghallgatni. A Litori miniszter úrnak is lenne egy kérdésem. Van-e bármilyen gyönyörű elképzelése a munkaidővel kapcsolatban, és a Laván ügyel kapcsolatban Örömömre szolgál, hogy Svédország otthon megoldotta a problémát, de mi úgy gondoljuk, hogy európai szinten ez mindig probléma. Ne felejtsük el, hogy Ruffet és eset Luxemburg és illetve más esetek is előfordultak ezt követően. Az Egyesült Királyságban általános vitát okozott ez. Vannak itt olyan témák, amelyeket meg kell oldani. A jogbizonytalanság most áll fenn, a, attól függetlenül, hogy most a kiküldetés irányelvet újra elővegyük-e, vagy előveszük-e, vagy sem. Módosítani kell a kiküldetési irányelvet azért, hogy egyértelmű tegyük, hogy a kollektív megállapodásokat milyen mértékben lehet használni standardok felállítására, és a kollektív cselekvések a végrehajtásban milyen érvényt kaphassanak. Tehát ezzel mindenképpen európai szinten kell foglalkozni. Euh, Köszönöm szépen. Figerido asszony következik majd. és Jakonszári kollégánk, Figueredo asszony. Eh, eu gostaria ainda Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék eh, három kérdést föltenni. Bár tudom, hogy eh, ezekkel a kérdésekkel már foglalkoztunk. De általános szinten foglalkoztunk a kérdésekkel, és én a részletekbe is szeretnék belemenni. Először is a Lisszaboni stratégia. Ez a probléma, ez komoly, hiszen az a felülvizsgálat, ami mondjuk félig megtörtént, rávilágított a liberalista tendenciájára, ennek a stratégiának a liberális tendenciájára. Most ma egy fékezetlen liberális tendenciákat élünk meg, a, a Laval bírósági ítélet is mutatja ezt, és az ítéletek nem csak jogbiztonytalanságot okoznak, hanem meg is kérdőjelezik a dolgozók jogait és a mi európai szociális modellünket. olyan helyzetekhez közelítünk, amelyekkel fokozatosan olyan országok szintjére fogunk kerülni, amelyeket pontosan a versenytorzítás miatt kritizáltunk, illetve azért kritizáltunk, mert nem tartják tiszteletben a dolgozók jogait. Az Európai Unió szintjén is terjednek ezek a helyzetek. Hogyan lehet előkészíteni és elkészíteni egy stratégiát, és a Lisszaboni stratégia felülvizsgálatát, úgy, hogyha figyelme kell vennünk ezeket a tendenciákat is. Aztán hogyan lehet egyeztetni azt az abszolút prioritást, amit a, a szabad versenynek adunk, a stabilitási paktumnak az elveivel, amit most azért rugalmasabbá tettünk. A miniszter úr azt mondta, hogy ezeket azért mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát hogyan lehet egyeztetni ezeket az elvárásokat, ezeket az igényeket azzal az igényel, hogy fellépjünk a, a súlyos munkanélküliség helyzettel szemben, illetve a szegénység fokozódásával szemben. Ugye a 2010-es év a szegénység elleni harcnak az éve. Köszönöm szépen. Liza Jakonszári zárja ezt a kört puheenjohtaja ja tervetuloa tänne Europarlamenttiin. Miniszter úr, államtitkár asszony, üdvözöljük Önöket az Európai Parlamentben. Nagyon optimisták mindketten. Mindketten elmondták, hogy ez a válság ideiglenes dolog, majd elmúlik. Sok olyan elemzés van azonban, amelynek értelmében nagyon is tartós helyzetnek nézünk elébe. Úgy tűnik, hogy Ázsiában egy kis fellendülés van most, és máshol is tapasztalhatunk fellendülést. Európa azonban még mindig szenved az egész helyzettől. Hogyha pessimisták vagyunk, hogyha pessimistán nézzük az egészet, akkor milyen B-tervük van Európa számára? Annak érdekében, hogy megerősítsük a foglalkoztatást Európában a szociális feltételek erősítésére vagy gyengítésére van szükség. Mi a B-tervük, amennyiben nem múlik el az válság? Thank you. Uh, thank you, Madam President. Uh... Köszönöm, elnök asszony. Tuszosz uh, úr, a jelentésben most kaptam egy uh, példányt, úgyhogy ma éjszaka ezt el is fogom olvasni. Ipari kapcsolatok, illetve a vállalkozásokkal való kapcsolatok. Úgy gondolom, hogy a válság miatt rendkívül fontos, hogy ne csak bevonjuk a szociális partnereket, hanem ők aktívan vegyenek részt minden aspektusból, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy el tudjunk érni valamiféle hitelességet, és valamiféle, nem is tudom, hogy fogalmazzak, közös munkát, a válság kezelésében. Természetesen nagyon sok példát lehet hozni Európa szerte, illetve a történelemből, amikor a, a szociális partnerek kizárása az aktív válságkezelésben, illetve a üzleti kapcsolatokból nagyon kedvezőtlen következményekkel járt. Egy olyan országból és egy olyan régióból jöttem, amelyet hát nagyon jó környezetnek tekintenek a szociális partnerekkel való együttműködés szempontjából. Hogyha a világ bizonyos részével összehasonlítom ezt, azért látom, hogy nagyon sok dolog, nagyon sok témában kevesebb az ipari szintű konfliktus, és ez egy fontos érték azért, hogy jó legyen az üzleti klíma, és a válságból való kilábalás szempontjából is, rövid távon, de hosszú távon is az új körülményekhez való alkalmazkodás szempontjából ez nagyon fontos. Úgyhogy vállaljuk ezt. Én egy jobb középkormánytól jövök, de ez nem számít ebből az aspektusból. Sőt, úgy gondolom, hogy le kell vonni a következtetéseket abból a tényből, hogy a szociális partnereket be kell vonni. Úgyhogy nagyon ér- nagy érdeklődése várom, hogy elolvassam ezt a jelentést. Pontosan azért, mert a válság során sokféle fejlemény fordul elő, és ebből le kell vonni a következtetéseket. A Laval esetre mindjárt visszatérek. Aztán igen, évente, tehát az éves szintű kétszázalékos os emelkedést látunk a munkanélküliségben júliust, múlt júliussal összehasonlítva. Ez nagyon sok problémát okoz, nagyon nagy a hatása ennek a társadalombiztosítási rendszerre is egész Európában. A munkaerőpiacról való kiszorulás már ma akkor is magas volt, mielőtt megkezdődött a válság és szerintem a munkanélküliség csak egy része a problémának, hiszen másfajta kiszorítottságról is szó van. Hogyha megnézzük a tapasztalatainkat a pénzügyi válság elleni harcban, például a 90-es években az emberek, illetve a kormányok a társadalombiztosítási rendszert használták arra, hogy lefedjék azt a problémát, hogy nem tudnak visszajutni a munkaerőpiacra az emberek. Tehát ez egy plusz nyomást gyakorolt a társadalombiztosítási rendszerre. Meg kell vizsgálnunk ezt részleteiben. Természetesen azt is látjuk, hogy a, a stabil közfinanszírozás nagyon fontos szerepet játszik, és ez persze itt egy, egy bizonyos nehéz egyensúlyt kell kialakítani, hiszen hogyha struktúrálisan nem egészséges a közfinanszírozás, akkor a válságért hosszú távon kell fizetni, nagyon sok aspektusa van ennek, hogy őszinte legyek, a kínai a cirkuszban, ugye a kínaiak 20 bambusz bot a tányérokat forgatnak egyszerre két kézzel, úgyhogy valami ilyesmi feladatunk van. A munkanélküliség, igen, ez a legfontosabb, legnehezebb probléma jelenleg. Minden gondolatunkat össze kell gyűjteni. Ez egyébként a július elejé informális miniszteri ülésnek az egyik témája volt. A, annak, tehát az aktiválás, oktatás, küszöbértékek meghatározása a fiatalok számára, ezek, ez néhány kulcs téma, amiben együtt tudunk dolgozni. Aztán munkaidő irányelv, Young Shoppingban le, a tárgyalások után áprilisban rövid kis kerekasztal megbeszélést is tartottunk azért, hogy megnézzük, hogy, hol is tartottunk, hol is tartunk. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy rövid távon nem igazán vagyok optimista a megoldás tekintetében. A biztosnak nagyon nehéz a feladata, hogy valamilyen ö, kiutat találjon. Én minden jót kívánok neki, őszintén megmondom. Mi megpróbálunk konstruktívan dolgozni, megpróbálunk megoldást találni, ha ez lehetséges. A bizottságnak a helyzete, illetve állásfoglalása nem igazán változott. Nagyon sok tagállamban még mindig fönnállnak ezek a problémák. Ezeket foglalkozni kell velük szerintem. Angályokat hallottunk az opt kapcsolatban. Ezeket is figyelembe kell vennünk de nem könnyű egyensúlyt találni azért, hogy a, a, bizottság, a tanács és a parlament is megállapodásra tudjunk jutni. Megpróbáljuk megtalálni ezt a egyensúlyt. Nagyon-nagyon konstruktívaknak kell lennünk, és az biztos, hogy a parlamenttel szoros kapcsolatot fogunk tartani a megoldás keresése során, úgyhogy várom a további egyeztetéseket és a tárgyalások során. A Laval ügy, amikor A múlt decemberben a tanácsülés végén beszámoltam az eredményekről, akkor a tanácsban egy tagállam se támogatta akkor a kiküldetési irányelv újra megnyitását. Ugyanakkor értem a problémát. Tudjuk, hogy milyen súlyos a helyzet és úgy gondolom, hogy nyitottaknak kell lennünk, és meg kell próbálnunk megfelelő megközelítést találni. Ahogy mondtam, a kiindulási pontunk az volt, a levalesetre vonatkozóan, hogy sajnálattal fogadtuk az Európai Bíróság döntését, és helyesen jelezte ön is, hogy ezt követték a Luxemburg és Váken és egyéb esetek Úgyhogy itt is nagyon nyitottan kell tárgyalnunk a parlamenttel, a bizottsággal, és meg kell vizsgálnunk, hogy van-e más kiút. A bizottság jó munkát végzett, meg kell próbálni egy olyan eljárás kitalálni, ahol több a tájékoztatás, több az átláthatóság, fokozottabb az átláthatóság. Ezek lennének a legjobb kezdő intézkedések, hogy tovább tudjunk lépni. Biztos vagyok abban, hogy talán a kollégája Fábel lehet, hogy nem megelégedett a válaszsal, elnézést, nem tudom, hogy kell kimondani a nevet, elnézést, tehát Figueiredo asszony. A Lisszaboni stratégia nagyon érdekes ez a kérdés, hiszen nagyon szorosan együtt dolgozunk a spanyol következő soros elnökséggel, és előkészítjük azokat a következtetéseket, amelyeket decemberben majd el lehet fogadni, és előkészítését jelenthetik a spanyol elnökség alatt végzendő munkának én ugye egy jobb kormányt és észak-európai kormányt képviselek, spanyol kollégám szocialista kormányt olyan Dél-Európából, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni, úgyhogy ez nagyon ígéretes. Mit is próbálunk megtenni? Megpróbáljuk megvizsgálni a korábbi és a jelenlegi Lisszaboni stratégiát, mit tudunk ebből tanulni, hogy lehet erre építeni, az aktiválás, bevonás, oktatás, munkaerőpiacra való újra visszailleszkedés, hogyan tudjuk a meglévő rendszereinket felhasználni ezekre a célokra. Tehát ez a célja azért, hogy, hogy Európát újra sínre helyezzük. A parlamenttel is nagyon szorosan együtt kívánunk dolgozni ebben a témában. Jakonszári asszony, a finn kolléga, B-terv. Mindig kell, hogy legyen egy B-terv, egy C-terv, egy D-terv. A történelem sosem ismétlődik, és az eredmény soha nem ugyanaz, mint amit gondolna az ember. A dolgok változnak, és gyorsan változnak ki tudta volna elképzelni egy évvel ezelőtt, hogy ilyen helyzet fog kialakulni mára. Egyébként hat hónappal ezelőtt az emberek pénzügyi problémákról beszéltek, és most megint változott a helyzet. Azt hiszem a legjobb, ugye miért is van ennyi időnk, meg kell Hallgatunk a kollégákat, meg kell próbálnunk kezelni a helyzetet, és nyitottan kell hozzáállnunk ahhoz, hogy amit meg kell változtatni, ezt meg is változtassuk. Nem akarok igazán bősnek mutatkozni, de úgy gondolom, hogy a helyzetnek megfelelően kell reagálni, föl kell készülni arra, amit meg kell lépnünk. Tehát amit eddig megtettünk, tehát a élénkítési terv, aztán a koncentrálás arra, hogy ne egyedi bankokkal foglalkozzunk, hanem egy biztonságos pénzügyi rendszert akarunk kialakítani Európában, hiszen erre mindenképpen szükség van ahhoz, hogy az üzleti élet tovább lépjen és működni tudjon. Aztán próbálunk harcolni a munkanélküliség ellen, Úgyhogy nem lehet megmenteni minden egyes munkahelyet, de az oktatás szintjén például, az aktiválás szintjén van tennivalónk. Tudom, hogy ez nem tökéletes válasz, de hát a világ nem tökéletes. Köszönöm. Thank you. Uh, <clears throat> Köszönöm. Tuszasz úrnak szeretnék választani a Lisszabont követő folyamatokra vonatkozóan, és természetesen Maria Lawson asszony által elmondottakat csak meg tudom erősíteni, ami tegnap elhangzott, vagyis a társadalombiztosítás nemzeti kompetencia, és nincs olyan szándékunk, hogy ezt megváltoztassuk természetesen. A Lisszabont követő folyamatokról, ha beszélünk, az uniós soros elnökségeként az aktív társadalombiztosításról beszélünk. Tudjuk, hogy a munkaerőpiaci politika mindig is tradicionálisan aktív eszközöket alkalmazott, de a társadalombiztosítási rendszer nagyon passzívnak tűnik egész Európában. Ez egy olyan téma, amivel foglalkozni fogunk. Természetesen a biztonság növekedése a cél, vagyis hogy gazdaságilag biztonságosabb helyzet alakulhasson ki az embereknek, például a nyugdíjra gondolva, és azt viszont nem tervezzük, hogy korábban lehessen például nyugdíjba menni, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mi a demográfiai helyzet Európában, úgyhogy több órát kell dolgozni, és később lehet kilépni a munkaerőpiacról. Viszont megfelelő feltételeket kell kialakítani ahhoz, hogy e felé a helyzet felé el tudjunk lépni. Ez, ez az fontos, hogy a munkaképes időszakban egészségesebbek legyenek a dolgozók, és maga a társadalombiztosítási rendszer is egészséges legyen. Egyelőre ennyit kívántam mondani, és szeretnék még megjegyzést tenni Hughes témájához, az a, arról a megállapodásról van szó, ami a parlament és a tanács között a cseh alatt született. Most készítjük elő a hivatalos döntést. Ez egy nagyon technikai kérdés, amit a Future felvetett. Úgyhogy mm, ellenőrizzük, megpróbálunk megtenni mindent azért, hogy a végrehajtás során semmilyen probléma nem erülhessen föl. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Hát most következik a legnehezebb rész, amikor azoknak kell fegyelmezetnek lenni, akik most szólnak hozzá, mert az előzőek nem voltak fegyelmezettek. Mindenkinek másfél percet fogok adni, és a válaszok idejét is egy kicsit bekorlátozom majd. Elizabeth Linne következik, másfél perc, nem több. Um, I'm very pleased that you... Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy elmondta, hogy a munkaerőpiacról kizártakat vissza akarja hozni. Ugye a foglalkoztatás irányelván megszületett, Te szólt másokról is, akik esetleg megjelenhetnének a munkaerőpiacon. Jó lenne, hogyha esetleg a fogyatékot, a fogyatékkal élést tudnánk definiálni európai szinten, és sokat segíteni, segítene ezzel a témával kapcsolatban. Az új irányelv, amire javaslat született, a szolgáltatásokhoz és árukhoz való hozzáférés vonatkozásában minden nemű megkülönböztetés nélkül. Tehát azt szeretném tudni, hogy hogy gondolja, hogy gondolja azt, hogy mennyire tudja ön előrevinni ezt a témát. Mit gondol erről tehát? Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Marita Ülfskog következik, és utána Roger Helmer. Eh, tack fru ordförande och tack för att jag får vara här. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehetek. A szakbizottság tagja nem tudott itt lenni, éppen ezért én, mint póttag itt lehetek. Nagy öröm számomra, hogy eljöttek Litarin Pool időközben szakállat is növesztett. Jó csomagot is hozott a szakállán kívül. Ezt gondoltam legalábbis előzetesen, de aztán ez nem így van. Ami a Laval ítéletet illeti, hogy a bizottság ítélkezetét Luxemburggal szemben, ez nagyon sok nyugtalansághoz vezetett. Egy határérték került meghozatarra, hogy a munkavállalókkal szemben egyenlő bánásmódot megakadályozzák. Elhangzott, hogy azonban ez biztosítandó lenne. A kiküldetés irányelv miatt hogy változik a munkaerőpiaci helyzet. Tehát, hogy valaki egy másik országból jön, és egy olyan országban tevékenykedik, amelyiknek nem polgára, akkor nagyon fontos, hogy ugyanazokat a, ugyanazokat a jogokat kapja, de ez nem így van, nem ugyanazokat a szakszervezeti jogokat kapja. A jelen válságban Svédország és a többi tagállam számára is nagyon-nagyon fontos, hogy valami történjen ezen a területen. A munkaerőpiacra hatalmas nyomás helyezkedik, a szociális... Köszönöm szépen, szakítja meg az elnök asszony, lezár, lejárt az idő. Egy másodpercet kap. Conclude because your time is over. Ah. No question. Uh, thank you. Uh, we've heard a lot of um, pious hopes and worthy objectives. Of course, we all want full employment. Köszönöm, mindannyian szeretnénk a teljes foglalkoztatottságot, mindannyian szeretnénk a társadalmi kirekesztettséget, erős munkaerőpiacot szeretnénk, ugye. Hogy akarják ezt elvégezni? Pár megjegyzést tettem. Litarin úr vitákat kezdeményez, a Lárvét Kárasszony folytatja a megbeszéléseket, szemináriumokat szervezünk, aktív politikát akarunk. De milyen az inaktív politika? 5 évvel ezelőtt is, 10 évvel ezelőtt is hallhattuk ugyanezeket a dolgokat, majd aztán 5 év múlva is, és 10 év múlva is ugyanezeket halljuk. Hol van a tartalom, az érdemi munka? Nincs itt ö, ö, ö, semmi jó, hát a harmadik ország állampolgáraival való koordinás oké, okay, rendben van, de az lenne a kérdésem, hogy mit akarunk tenni? Nagyobb rugalmasságra van szükség a munkaerőpiacon, a az ellen ösztönzőket meg kell szüntetni, csökkenteni kell az adókat, hiszen ez növeli a foglalkoztatást, El kell, hogy mondjam, hogy ezen bizottságban az a tapasztalatom, és e, egész Európáról az a tapasztalatom, hogy ez nem hozzájárul ezekhez a célokhoz, hanem egy akadályt jelent a célok felé vezető úton. Tehát azt szeretném tudni, hogy hogyan akarjuk rugalmasabbá tenni Európát hogy, és a munkaerőpiacot, hogyan akarjuk ösztönözni a munkavállalókat, hogy munkát vállaljanak. Eddig nem hallottam ilyet. Köszönöm szépen, és örülök, hogy betartotta az időt. Szerkász úr, tessék! Su talante dialogante Köszönöm. Köszönöm a elmondottakat. Három-négy dolgot hadd mondjak el. Nézzük először a szociális záradékkal kapcsolatos dolgot. Mindenképpen foglalkozni kell még ezzel a kérdéssel, kitűnő alkalom lenne ez Fontos a letelepedés szabadsága, a szabad mozgás, stb. stb. Folytatni kell ezt a munkát. Gratulálok ehhez, és ügyek tovább. Ami a levelit életet illeti, nem értek ennek el egyet. Sokkal rosszabb ez, mint ahogy elmondta, az nem csak pár száz munkavállalót, vagy pár száz munkavállalót, hanem munkavállalók millióit érinti mivel ezzel áttörtük a kiküldött munkavállalókra vonatkozó egyenlő feltételeket sajnálatos módon. A minimális szabályok maximális szabályokká lettek, rossz döntés ez. Nem arról van itt szó, hogy újra meg kellene nyitni az irányelvet, hanem arról, hogy az eredeti célok és az ítélet közötti összhangot valahogy megteremtsük, vagy megtartsuk, hiszen mindez hatalmas politikai bizonytalanságot idézett elő. És ezzel valójában megtámadják a svéd szociális modellt, és Kesefi asszonynak pedig elmondhatom, hogy remélem, hogy folytatja a munkát a szegénység elleni harcban, ez mindenképpen nagyon üdvözlendő. Hogy ne csak tovább beszéljünk, hanem tényleg gyakorlati intézkedések szülesenek. Uh, thank you very much, Mrs. Lynn. we'll, we'll get back to the disability definition. Majd visszatérünk a fogyatékosság definíciójára később. Uszkuk asszony. Ahogy ö, ugye ön ö, a ö, másik párt titkára volt Svédországban, már vitattuk ezeket a kérdéseket, besz, kérdéseket, beszéltünk már erről. Én nem érzem annyira súlyosnak a helyzetet, mint ön most ö, ö, nemzeti kontextusra beszélek, majd visszatérek az európai kontextusra is. A korábbi jogszabályalkotási időszakban volt lehetőség arra, vagy jogszabályok, hogy kizárjunk egy külföldi kollektív megállapodást. Most az ítélet azt mondja ki, hogy nem zárhatjuk ezt ki, ezt az idegen vagy külföldi kollektív megállapodást. Figyelembe kell ezt venni, te sem mindegy, hogy jobb vagy rosszabb, figyelembe kell ezt venni, ez a lényeg most. Van egyfajta vagy hát, hogy is mondjam, szóval nem olyan könnyű ez a dolog. Majd folytatjuk erről a megbeszéléseket. Ezt e, európai szinten e, e, megvitatjuk, meg is kell vitatnunk. Sajnáljuk mi is a bíróság ítéletét sokkal több más fontos kérdésre kellene koncentrálnunk. És koncentrálhattunk is volna, hogyha nem lett több volna meg ez az ítélet, ugye arra, hogy ö, hogyan teremtsünk új munkahelyeket, ö, pótmunkahelyeket, ö, ö, új munkahelyeket a válság után. Helmer úr, Értem a frusztrációját, hogy európai szinten nincs annyi eszköz a kezünkben, munkaerőpiaci szakpolitikára nézve, hiszen a munkaerőpiaci politikák ugye nemzeti elgondoláson alapulnak. De nem értek egyet abban önnel, hogy ezek csak szavak hiszen van sok nagyon jó példa az egyes tagállamokban, szakpolitikákra nézve például, hogy csökkentsük a szociális kirekesztést. Az ország az egyik ilyen, a, más, a másik mondjuk az én országom, az a kormányunk első két évben 180 ezeren kerültek vissza a munkaerőpiacra. Ez az egyik legmagasabb szám, amire valaha is példa volt, és ez az adópolitikáknak a tévérendszerünk módosításának köszönhető, kifizetődővé tettük a munkát, a küszöbértékeket lecsökkentettük, rokkant nyugdíjból ki tudtuk venni őket, és visszavezettük őket a munkaerőpiacra. Vannak még persze biztonsági hálók, véleményem szerint a korábbi kormányok mindent a személyre hagytak minden kockázatot a személyre, hagytak, és ez nem működött. Sok jó példa van arra, hogy hogy tudjuk ezeket a dolgokat megtenni. A kihívás ebben az, hogy hogyan tudunk tovább lépni nemzeti szinten ebben. Szerkesz asszony, igen, vagy Szerkesz úr, kérdés az, azt kell megnézni, hogy hogy tudjuk támogatni ezeket a szakpolitikákat, hogy tudjuk visszavinni az embereket közös európai szinten a munkaerőpiacra. Itt ö, oktatáspolitikai eszközökkel tudunk dolgozni, kutatásfejlesztési befektetésekkel. Az uniót a lehető legjobbá akarjuk tenni, versenyképességünket meg tudjuk erősíteni. Nem egyszerű az egész, osztom azt a frusztrációt, amiben egyetértünk. John Köpingi ülés után például az újságírók azt kérdezik, hogy na hát akkor most mi, mi, mi, mi született, hol a Mikulás, mi a megoldás. Hát a Mikulás még nem jött el, konkrét intézkedésekkel, segítségével kell tevékenykednünk a helyzet kezelése érdekében, és különböző ez országos szinten, ezért azt hogy ugye nem tudok most egy csomagot ön elé tárni, de igyekeznünk kell. Thank you, Madam Chair. Uh, Abu... Köszönöm, elnök asszony. A lényegi kérdések és aktív uh, bevonás uh, témáiról tökéletesen nyilatkozott itt a miniszter úr, úgyhogy ezeket nem fogom elismételni. Viszont a fogyatékosság definíciójára vonatkozóan szeretnék elmondani annyit, hogy a bizottság részéről nincsen javaslat a definíciójára, a tanács részéről áll a helyzet, az elnökség nem tervezett ilyen kezdeményezést. No, no because we're working on Article 13. Sorry, it was your views on a new directive in access to goods and services that the a árukhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó irányelvet elfogad, elfogadásra kerül, úgyhogy ebben lehet egy definíció. Nem tudom, hogy a svéd elnökség alatt mi fog történni ezzel az irányelvel, de ott mindenképpen be lehetne iktatni a fogyatékosságnak a definícióját. Yes, I, I'm sorry. Uh, Elnézést. Nem tartozik a mi illetékességünkbe, de feljegyezzük és továbbítjuk majd ezt a kérdést. Egy, egyit tudok tenni pillanatnyilag. Merci de nous la transmettre, comme ça on pourra... Köszönjük szépen, hogy megkaphatjuk ezeket az információkat, és akkor a szakbizottság tagjait is természetesen tájékoztatjuk. Elizabeth Morán, lesz a következő hozzászólónk, ő nyitja a harmadik kérdéskört. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a svéd elnökség elképzelése a kölcsönzött munkaerővel kapcsolatban. Sajnos egy ilyen válságos időszakban a kölcsönzött munkaerő különösen nagy segítségre szorul, és a rugalmasságot. Ugye mindenki elvárja, de a rugalmasság mindenképpen nehezíti a kölcsönzött munkaerő helyzetét. Az elmúlt év végén, az idei év elején nagyon nehéz helyzetbe került a kölcsönzött munkaerő, és azt szeretném megkérdezni, hogy mi a szándékuk, hogy segítség őket, és hogy milyen különleges politikákkal tudják majd segíteni őket. Emily Türenen következik. Tak for jeres præsentation til de to gæster fra Sverige. Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani két svéd meghívottunknak, és a miniszter úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Nagyon sok mindent elmondtak már az előttem szólók, én csak azt szeretném elmondani, hogy nagyon sok kezdeményezés volt arra, hogy megállítsuk a munkanélküliség növekedését, de az lenne a kérdésem, hogy ezeket hogyan lehet majd megvalósítani. Tehát mi az, ami már konkrétan megvalósult, mi az az intézkedés, ami már elindult, annak érdekében, hogy a szociális dömpinget megállítsuk, és hogy fellépjünk a munkanélküliség és a szegénység ellen. Hát nagyon sokat olvastam kezdeményezésekről, de hát a gyakorlatban nem nagyon látok semmit. Olvastam arról, hogy majd a képzésekben, a továbbképzésekben lesz valami változás, aztán itt voltak az új irányelvek is, de nem nagyon látom, hogy mik azok a gyakorlati intézkedések, amik elindultak. A Svédországot érintő problémák mindenkit érintenek, az Európai Unió összes tagját, úgyhogy mint tanácsi elnökségnek, Svédországnak valahogy átfogóan kell kezelni a problémákat egész Európára kitekintve. És azt is meg kell nézni, hogy nem csak a svéd modell van és a dán modell, hanem itt van számos más tagország, akinek komoly problémái vannak. És saját generációm nevében különösen aggódom a fiatalok miatt. A fiatalok nagyon sokan munkanélkül vannak, és csak emelik a munkanélküliségi statisztikákat. Sí, madame. Köszönöm szépen, Marian Harkin következik. Euh, Madame Harkin. Nous a quitté. Donc Madame Danuta Akit imént szólítottam, elment, úgyhogy Danuta Jazloviecka következik, és utána pedig Szárieszája. Panie ministrze, ze względów demokratycznych... Köszönöm, elnök asszony. Litani miniszter úrhoz szólnék. Gyakran az előregető lakosságról, amikor beszélünk, akkor arról is beszélünk, hogy a munkaképes kort ki kell tolni. Viszont a fiatalok érdekében keveset teszünk. Nagyon nehéz a friss diplomásoknak elhelyezkedniük manapság. Svédországban nagyon pozitív foglalkoztatási politikát folytatnak. Szeretném megkérdezni a miniszter úrtól, hogy jelenleg a válság idején maguk szerint lehet-e javítani a fiatalok a támogató intézkedéseinket európai szinten? Szaja. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Szeri Eszája parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr. beszélt arról, hogy mindenkit lehetőleg be kell vonni a munkaerőpiacra, beleértve a fogyatékkal élőket és a hátrányos helyzetű embereket is. Ugyanakkor néha nagyon nehéz az adózás, biztosítási rendszer, jövedelmezési rendszeren keresztül mindezt elérni. Európa ilyen szinten mit tudna tenni? Hogyan lehetne javítani például a fogyatékosoknak a munkaerőpiaci helyzetét, pozícióját? Bizonyos országokban vannak erre vonatkozó jogalkotások, de az állami támogatások problémásak. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Morán asszony kérdése az ideiglenes vagy alkalmazásról. Követjük a helyzetet, és úgy gondolom, hogy életbevágó fontosságú, hogy akik akiket kiközvetítenek, azoknak is megfelelő feltételeket kell biztosítani Úgyhogy ezen a témán mindenféleképpen dolgozni fogunk. Toronen asszony kérdése, mit is teszünk európai szinten? Két aspektusból tudok válaszolni. Az egyik az Európai Fellendítési Program, terv. Ez a nem az én kompetenciám, hiszen ez az ECOFIN-re és olyan miniszterekre tartozik, akik a közfinanszírozást próbálják például stabilizálni, és több reményt próbálnak önteni a gazdaságba. A probléma természetesen az, hogy keveset tehetünk a fogyasztók eh, bizalmának a megszerzéséért, és eh, én egy kis nyitott gazdaságból jövök, eh, a GDP-nek több mint 50%-a exporttól, kereskedelemtől függ, tehát nagyon nagyban függünk a külső feltételektől, és nagyon sok Európai Uniós ország esetében ez a helyzet. Úgyhogy nincs gyors megoldás, nincs gyors válasz ezekre a kérdésekre, de az európai felendítési terv az egyik dolog, amit lehet tenni. Sok országban, Európában van automatikus stabilizációs rendszer, ami néhány hatást próbál enyhíteni, az egyénekre háruló hatásokat, például társadalombiztosítási rendszeren keresztül. A vásárlóerőt próbálják ezek az intézkedések magasabb szinten tartani, és így próbálják enyhíteni a hatásokat. Természetesen még aktívabban kell dolgoznunk olyan témákban, mint oktatás, aztán a munkanélküliek aktivizálása, a fiatalok helyzetére rákérdezett Turonán azt, hogy mit teszünk az ő érdekükben. Nincs túl sok mozgás lehetőség közös európai cselekvésre, tehát a szerződés, az alapszerződés és az a, azok a keretek, amelyek között dolgozunk, nem túl sok mozgásteret biztosítanak. De amit megtehetünk, az az, hogy megnézzük, hogy az egyes országok milyen lépéseket tesznek, és ebből tanulunk. Ez lehet, hogy kicsit frusztráló, de ezt kell tennünk. Véleményem szerint vannak jó hírek és rossz hírek, amikor a fiatalokról beszélünk. Jaszlav Leszka a elnézést a kiejtésért, ő is erre a témára rákérdezett. A jó hír az, hogy rövidebb ideig tart a fiatalok munkanélkülisége, mint az idősek munkanélküli helyzete. Ez jó hír. Ez azt jelenti, hogy ha az aktiválással, oktatással tudunk tenni az ő érdekükben, akkor nagyobb esélyt adunk arra, hogy hosszú távon bevon, bevonásra kerüljenek ők a munkaerőpiacra a fiatalok. Ez a jó hír. Ugyanakkor most, amikor pénzügyi válság van, munkaerőpiaci válság van, akkor további oktatási befektetés, továbbképzési befektetés lényegi kulcskérdés, és ez egy jó befektetés, ezt őszintén így gondolom. Úgyhogy amikor kilépünk a válságból, akkor egy jobban fel leszünk készülve arra, hogy a felendülés előnyeit kihasználjuk. Ez tehát a jövőbeni szempont. Eszaja asszony, mi tehet az EU a helyzet jobb, jobbításáért? Néhány ilyen aspektusra már foglalkoztam. Nincs egyszerű, gyors megoldás, nem tudunk túl sok eszközzel dolgozni európai szinten. Ez lehet, hogy frusztráló sokunk számára. Minden esetre úgy gondolom, hogy amit meg kell, hogy tegyünk, és Helmer úr az előbb a felszólalásában úgy értettem, hogy önt is frusztrálja ez a tehetetlenségi helyzet, de azt hiszem, hogy azért amit megtehetünk, hogy a jó és a rossz gyakorlatokat megosztjuk. Egyik legérdekesebb találkozó, amin részt vettem európai szinten, ez a shopping találkozó volt, hiszen ilyet soha nem tettünk, megbeszéltük a legrosszabb politikai döntéseket, néhány kollégám más európai országból nagyon nyitottan beszélt az saját magát elkövetett hibákról. Ez nagyon érdekes volt, tehát azt is meg tudjuk tanulni egymástól, hogy ne kövessük el mások hibáját. És nagyon szorosan együttműködünk a munkaügyi és a szociális biztonsági kérdésekben azért dolgozunk együtt, mert a, el kell kerülnünk azt, hogy a hosszú távon munkanélküliek elmenjenek korai nyugdíjazást érjenek el, vagy pedig rokkanyugdíjat kaphassanak. Tehát akik tényleg a munkaerőpiacon aktívan akarnak lenni, azoknak meg kell erre adni a lehetőséget. Persze könnyű mondani és nehéz megvalósítani, de ezt kell megcéloznunk. Köszönöm. Kásefi asszony, szeretné ezt kiegészíteni valamivel? Úgy látom, hogy nem. Akkor magam nevében és a szakbizottság tagjainak nevében köszönjük szépen, hogy eljöttek, köszönjük szépen, hogy vitáztak velünk. Úgy vélem, hogy nagyon érdekes és nagyon mély vitát folytattunk, számos témát felvetettek önök is, illetve a kollégáim is. Sok esetben személyes véleményt is hallhattunk, nagyon örülök ennek. Azt hiszem, hogy van még itt egy nyitott kérdés, ez Linda asszony kérdése a diszkrimináció ellenes harcról. Várjuk ezzel kapcsolatban az írásbeli választ, és sok sikert kívánunk az elnökséghez. Great, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Yeah. I hope the minister will recover. So do I. <laughs>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 chers collègues, après un petit moment de battement, je crois que... Tehát néhány másodperces átrendezkedés után most már úgy gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy folytassuk a munkát. A tízes napi rendi pont következik, ami szavazást jelent. Őri Csaba szövegéről fogunk szavazni a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban. Azt javasolnám, hogy a globalizációs alappal kapcsolatos téma, amit ugye tegnapról mára halasztottunk, ez kerüljön megtárgyalásra majd a szavazás után. Remélem, hogy mindenkinek itt van a kártyája, remélem, hogy működnek a szavazógépek, és akkor megnyitom a szavazást. Tehát van itt néhány módosításunk a 2010-es költségvetéssel kapcsolatban. Ezek közül az első a 6300-as mellette. 6300 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6301 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6348 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6349 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6316 hughes ezt visszavonták, úgyhogy 6331 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6304 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6305 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6332 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6306 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6333 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6334 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6330 Figueredo asszonytól mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 6335 a raportőrtől mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6336 raportőr mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6324 több benyújtója is van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6307-es, ez kiesik, akkor 6308 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6337-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6338 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A megjegyzésről szavazunk, hogy a megjegyzés módosítsuk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6339 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt is van egy megjegyzés, amit módosítani kell mellette, ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 6317-est visszavonták, 6328 Figueredo mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6340, ez kiesett, 6318 visszavonták, elnézést kérek, 6329 Figueredo mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 6309 és 6326 Őri Csabától és Vicenzo Jovintől, ezek megegyeznek mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6319 Stephen Hughes ezt visszavonták, akkor 6341 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6320 mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk 6310 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6321-et visszavonták, 6350 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6322 mellette, Ezt is visszavonta? Rendben van. Ez nem volt rajta a listán. Akkor 6312 mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6342 mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. 6343 mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Itt is van egy módosítás a megjegyzésben, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6311 Figueredo mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tehát itt a megjegyzés módosításáról nem is kell szavazni, 6344 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6345 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A reportőr egy kiegészítést is javasol mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6315 mellette, A 6315 és a 6327 azonos, úgyhogy egybe szavazunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor most a 6325 következik Hughes és Gönc Kinga mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Elnézést, elnézést, mondja az elnök asszony. 6325 újra játsszuk mellette. Ellene tartózkodás egyértelműen elutasítottuk, elnézést kérek. 6302 mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. Szeretnék, hogyha ellenőriznénk a 6302-est? Rendben van. Ellenőrizzük géppel, 6302 a szavazást megnyitom. Mindenkinél itt van a kártya? Elvileg kellene, hogy működjön, mindenki jó irányba dugja bele a kártyát abba a gépbe. Így már jó lesz. Mutatom, hogy milyen irányba kell beletenni. A csíp önök felé nézzen. Mindenkinek sikerült szavazni? Van valaki, aki esetleg elfelejtette a kártyáját? Elfelejtettem, rendben. Mindenki jó irányba helyezte be a kártyáját a szavazógépbe? Nézzük meg, hogy a rendes tagok és a póttagok megfelelőképpen itt vannak-e, ki szavazhat, ki nem szavazhat. akkor most feljegyzem azoknak a szavazatát, akiknek nincsen kártyájuk. Kassler úr egy nem szavazat. Még valaki? Még egy ellenszavazat. Tehát két kézi szavazatunk van. Integessen, akinek nincs kártyája. Tehát egy támogató szavazatunk is van kézileg. Hendel úr, Hendel úr támogatja? Jó. Akkor most lezárom a szavazást. tehát 39 szavazatunk van, 24 igen szavazat és 19 nem szavazat a kiegészítésekkel, úgyhogy a 6302-est elfogadtuk. Nagyon jól tettük, hogy ellenőriztük az eredményt. Mi jön most? A 303-ast visszavonták, úgyhogy 313 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6314 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6347-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 6346 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Schröter asszony mondja. Csak mikrofonba mondja. Which one? Um, 63.02-nek azonban van egy, van egy fejezés is hozzá, arról is szavazni kellene. Tout à fait, Kedves alelnök asszony, teljes mértékben igaza van, úgyhogy lapozunk vissza a 6302-eshez, ahol van egy megjegyzés, amiről szavazni kell. Tehát a 6302-ről szavaztunk, ezt ellenőriztük géppel, és volt itt mellette egy feljegyzés, amiről elfelejtettem szavaztatni. Úgyhogy akkor most a 6302 feljegyzéséről szavazunk géppel. Kuncasszony. Göncasszony, parancsoljon. For the text itself, or from... Van egy probléma, hogy a mikrofinanszírozás szövegéről nem szavaztunk. Yeah. Okay, thank you. Akkor most ezt fogjuk megtenni. Montant, et nous allons maintenant voter la modification tehát szavaztunk az összegről, de nem a szövegről, és akkor most szavazunk a szövegről, méghozzá géppel. A szavazást megnyitom. Még egyszer elmondom, hogy a 6302-es szöveges részéről szavazunk, méghozzá géppel. Mindenkinek sikerült szavazni? A négy kolléga, akinek nincsen kártyája, jelezze kézzel. Egy igen, egy nem, még egy nem. Tehát három nem szavazat és két igen szavazat. Akkor a szavazást lezárom. 41 szavazat, 26 igen szavazat, 10 ellenszavazat és 10 támogatás, tehát a feljegyzést, 10 tartózkodás elnézést, megszavaztuk ezt a szöveget, és köszönöm, hogy felhívták a figyelmemet arra, hogy kihagytam ezt a részt. Akkor most nézzük az első bekezdést, ez a kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes, figérédó, ez ezzel összeegyeztethető, tehát szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Hatos bekezdés, ötös módosító Figueredo mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes bekezdés, egy törlés Figueredo asszony részéről mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Kilences bekezdés, itt van egy szóbeli módosító kábnak úr részéről, van ellenvetés a szóbeli módosítóval szemben? Van ellenvetés? Ellenvetés? Akkor erről nem szavazunk, viszont most következik Őri Csava szóbeli módosítója. Ezzel kapcsolatban van ellenvetés? Őri úr, parancsoljon! Tehát Őri úr visszavonja a szóbeli módosítóját, akkor mehetünk tovább. Hetes módosító Figeredo mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as Gönc Kinga mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es Stephen Hughes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as bekezdés 10-es módosító Figueredo mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 19A, 11-es módosító, Gönc Kinga Stephen Hughes, és itt van egy szóbeli módosító őri úr részéről. Van ellenvetés? Nincs ellenvetés, akkor szavazunk a 11-es módosított verziójáról mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19B, 12-es módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C preambulum, egyes módosító, Figueredo mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Akkor most az egész módosított szövegről fogunk szavazni, géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. Akiknek nincsen szavazókártyájuk, integessenek. két támogató szavazatot fogok hozzátenni a gépi eredményhez. Ezt jelezték a kollégák. A szavazást lezárom. Hendel úr. Jó, 41 leadott szavazat. 39 támogató szavazat, nincs ellenszavazat és 4 tartózkodás. Ez esetben gratulálunk az előadónak. Si tous les votes se déroulent comme ça, hát ha minden szavazás így zajlik le, akkor nagyon harmonikusan fogunk itt együtt dolgozni ebben a szakbizottságban. Mint ahogy az imént említettem, tegnapról elmaradt a hatos napirendi pont, az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap mobilizálása. Ezt fogjuk most megtárgyalni. Van itt két-három olyan eset, amit meg kellene vizsgálnunk méghozzá külön-külön. Először is volt egy kérdés Spanyolország részéről, a katalán régió részéről, aztán Portugália részéről, a Norte Centro régió részéről, Egyébként a költségvetési vitában tegnap már szóltunk néhány szót ezekben a kérdésekben. Egyeztetés után a koordinátorokkal egyeztettünk, és a munkacsoporttal egyeztettünk, elkészítettünk egy levelet, és ezt a levelet eljuttattuk mindenkinek. Ez a levél validálja ezt a spanyol és ezt a portugál kérést. Mind a kettő egyébként a textilipari ágazatra vonatkozik. Nagyon sok megjegyzést hallottunk ezzel a két esettel kapcsolatban, mind a munkacsoportban, mind pedig a koordinátorok részéről. És végül elfogadtuk ezeket a kérdéseket. A megjegyzések nagy része arra vonatkozott, hogy mennyire tiszta, mennyire átlátható ez az eljárás, hogy hogyan kell az administratív költségekkel bánni, de ennél specifikusabb megjegyzések nem érkeztek. És volt egy harmadik ügy is, ez egy német kérés volt, a Nokia ügyjel állt kapcsolatban. Itt a munkacsoport tagjai szintén összegyűltek méghozzá tegnap előtt. A munkacsoport tagjai azt kérték, hogy nézzük át még egyszer a Nokia ügyet, és jó lenne, hogyha lenne még egy munkacsoporti ülés, mielőtt a szakbizottság elé tárják ezt a kérdést. Úgyhogy jó lenne, hogyha elmondanák az illetékesek, hogy miért kell újra fogalmazni ezt a levelet a Nokia ügyben, és egyébként legközelebb, szeptember 29-én találkozunk, akkor megvitatjuk majd ezeket a leveleket, és remélem, hogy ezt el is tudjuk majd fogadni. Tehát nézzük, hogy milyen elemek vezettek ahhoz, hogy újra kellene gondolni ezt a levelet. Voltak olyan elemek, amik mindenki számára ismertek, Többek között az, hogy az administratív költségeket hogyan lehet megállapítani, hogy ezek mennyire átláthatóak, hogy egyértelműen látható legyen mindenki számára, hogy mennyire jelentősek az administratív költségek. De egyelőre még várunk a válaszokra, úgyhogy függőben van ez a kérdés. Aztán a kedvezményezettek listájáról is szó van tehát hogy amennyiben elkülönítünk egy összeget felhasználásra az alapból, akkor kik lesznek a kedvezményezettek. Itt az átfedésekről is beszélnünk kell, hiszen az európai szociális alapból, illetve a globalizációs alapból is felszabadítottunk pénzeket, és hogy a kedvezményezettek között, ha lehetne, legyenek átfedések. A bizottság azt a választ kapta, hogy a német kormányjal még fel kellene vennünk a kapcsolatot, hogy megtudjuk, hogy pontosan milyen ütemterv alapján fogják mobilizálni az összegeket ebből a két alapból. És van itt még egy fontos kérdés, amiről beszélnünk kell, ez pedig az, hogy a globalizációs alap pénzeit lehet-e mobilizálni olyan esetekben, ahol a munkavállalók nem kapnak semmilyen átképzési vagy továbbképzési közvetlen támogatást. A munkacsoport tagjai úgy vélik, hogy ezeket a kérdéseket kell még megvizsgálni. Ugyanis hogyha egy munkavállalót, egy dolgozót a globalizációs alapból segítenek, akkor ez azt jelenti, hogy átképzésre vagy továbbképzésre kellene költeni ezt a pénzt. És a kérdés az, hogy elképzelhetőek-e olyan esetek, hogy például valamilyen nemzeti alapból, vagy valamilyen nemzeti projekten belül kerüljön sor az átképzésre vagy a továbbképzésre, és nem pedig közvetlenül a globalizációs alap pénzéből. Természetesen a globalizációs alap felhasználásának, illetve a felhasználás ellenőrzésének megvannak a nagyon komoly és szigorú jogszabályi keretei itt a közösségen belül, és a munkacsoport tagjai is megpróbálnak arra törekedni, hogy a globalizációs alapból felhasznált pénzeket minél jobban lehessen ellenőrizni, illetve az is nagyon jó lenne, hogyha a globalizációs alapot ki lehetne egészíteni esetleg nemzeti támogatási lehetőségekkel. Ezek voltak tehát azok a kérdések, amik felmerültek a német esettel kapcsolatban. Ezeket kell még megvizsgálnunk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy egyelőre a Nokia ügyben, tehát a német ügyben nem kell feltétlenül döntést hoznunk a mai napon. Csak beszélünk a Nokia ügyről, hogyha valakinek van mondani valója, esetleg egy fontos aspektus, amit a munkacsoport tagjai nem tudnak, akkor azt most megtehetik. Ha jól értem, Jovin úr már is szót kér. Nem, nem emiatt akartam szót kérni. Azt szerettem volna kérni az elnökségtől, hogy nyugodtan végezzük el a szavazásokat, mert nem mindenki tudja megfelelően a frakció szavazási javaslatait követni, illetve van, amikor a frakció ajánlásától esetleg eltérően akar szavazni. Mindenki tudja, hogy a szavazólista nagyon pici betűkkel készül, ezért tényleg kell azért egy kis idő, hogy jól meg tudjuk nézni. De az mond az elnök valamit, plusz a tolmácsolás is időt igényel. Sokszor nincs is ideje az embernek, hogy fölemelje a kezét. Körülnéztem, és láttam, hogy néhány kollégának ez nehézséget okozott, úgyhogy azt szeretném kérni, hogy a következő ülésen a szavazást egy picit lassabban intézzük. Ugye nagyon sok időt szentelünk fontos dolgokra, de hát az egész munka végső eredménye, amit ez a bizottság végez, az gyakorlatilag a szavazásban csúcsosodik ki. Hogyha a szavazást elkapkodjuk, akkor ez előbb-utóbb mindenkinek nehézséget fog okozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez akkor végül is ügyrendi pont volt meg fogunk tanulni, együtt élni, összeegyeztetjük majd az élet ritmusunkat, de azt is meg fogják látni, hogy azért mindenki megtanul egy bizonyos idő után gyorsan, pörgősen szavazni, és az, hogy időt nyerjünk, az mindannyiunknak az előnyére válik. Elizabeth Moran, és utána pedig Szerkesz úr. Elizabeth. Elnök asszony, köszönöm szépen ami a közös munkát illeti ebben a két ügyben. Először is szeretném elmondani, hogy nagyon sokat vitáztunk már a globalizációs alapról, többek között tegnap is. És nagyon örülök annak, hogy ma már itt vannak azok a konkrét dossziék, amiket támogatni tudunk a globalizációs alapból. Tegnap beszéltünk a globalizációs alappénzeinek felhasználásáról, és úgy vélem, hogy mindannyian elkötelezettek vagyunk, hogy minél jobban fel tudjuk használni ezeket a pénzeket. Először is itt van Spanyolország és Portugália. Spanyolország és Portugália benyújtott ezt a két dossziét, és mindenképp fontos, hogy a pénzek felhasználásában a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség semmiképp ne csorbuljon. Én nagy örömmel támogatom ezt a két ügyet, hiszen nagyon fontos, mind a kettő, a textilipar nehéz helyzetben van, és mindkét esetben olyan régióról van szó, amelynek komoly problémái voltak mindkét régióban, tömeges elbocsátások voltak. És figyelembe véve, hogy mennyi uh, embert bocsátottak el, ezek a tömeges elbocsátások 1600-1700 embert érintettek. És nagyon fontos, hogy a globalizációból mindenki profitáljon, tehát azok, akik elvesztették a munkájukat, igenis jogosultnak kell, hogy legyenek arra, hogy a globalizációs alapból pénzt kapnak ahhoz, hogy személyre szabott továbbképzésben vegyenek részt. Ez volt tehát Spanyolország és Portugália, és most nézzük a Nokiát. Németországgal és a Nokia ügyjel kapcsolatban elnök asszony ön már sok mindent elmondott, de szeretném ezt kiegészíteni azzal, hogy nagyon fontos, hogy a regionális alapok felhasználását is átláthatóan valósítsák meg. Tehát a jelen dossziéval kapcsolatban álló nem csak nemzeti alapokat kell monitoroznunk és átlátnunk, hanem a regionális alapokat is. Tehát itt van egyrészt a szociál alap, aztán itt van a globalizációs alap, ezeket nyilván nyomon követjük, de ebben az ügyben más kisebb regionális alapok is részt vesznek, és nagyon fontos, hogy ezekről is vitázhassunk, illetve ezeket is ellenőrizni tudjuk. Szerkesz úr, majd Figueredo asszony. Continua. Köszönöm, elnök asszony. Morán asszony gondolatát szeretném követni, és szeretném megköszönni azt a hatékony munkát, amit végzett, hiszen hatékony és gyors munka született, és így remélhetjük, hogy bizonyos specifikus régiók, amelyek különös hátrányát szenvedik a válságnak, kapnak valamilyen támogatást. Nem minden ágazatot érintett annyira a válság, mint a textilipart. Én Katalóniából jövök, és több ezer embert bocsátottak el. Van talán valami remény az újra foglalkoztatásra. Minden esetre köszönöm szépen a munkát, úgy gondolom, hogy nagyon hatékony munkát végeztek. Igen, jogos, hogy esetenként kell megvizsgálni ezeket a dolgokat. Például a német eset, inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy fogozni kell a hatékonyságot, és megfelelően kell működtetni az európai alapokat. Gyakran az esetek kapcsolódnak egymáshoz, és ezért még inkább, még figyelmesebben és még szigorúbban kell foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, hiszen itt a szociális érzékenységek is szerepelnek. Ilda Figueredo következik, és utána pedig Danuta. Köszönöm, elnök asszony. Igen, én is rövid leszek. és szeretnék már is csatlakozni a kollégák által elmondottakhoz. Először is nagy örömömre szolgál, hogy tegnap a munkacsoport úgy döntött, hogy támogatja az első két kérést, vagyis a spanyol és a portugál igényt. Igen, valójában szükség van arra, hogy ezeknek a dolgozóknak valamilyen támogatást adjunk, hiszen munkanélkülivé váltak, ráadásul a Portugáliában a gazdasági helyzet sokkal súlyosabb, mint ami az igényben szerepelt, mint leírás, hiszen az igényt még 2008-ban nyújtottuk be. Úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk ezt a pozitív döntést. A Nokia esetre vonatkozóan az elnök asszony már mondta, hogy milyen alapvető kritikák merültek föl. Ugye hat, hamarosan meg fogjuk beszélni ezt a kérdést. Most erről nem is kívánok részletesebben szólni bár elvileg támogatom. Köszönöm szépen. Jazloviecka asszony nem szeretne hozzászólni, úgyhogy Tomás Mann következik, ő lesz az utolsó ebben a vitakörben. Ähm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Német képviselőként, ugye akár spanyolul vagy franciául is felszólalhatnék. Um, Arról van itt szó, hogy a textil ágazaton kívül a Nokia-t is meg kellene keresnünk. A termelés nem csak ugye ezt a mi területénket érinti. Hogyha megnézzük a munkanélküliséget, látjuk, hogy Bokum térségében 10%-ot tesz ez ki, Németországban hála Isten összességében csak 7 százalék, persze ezt tovább kell csökkentenünk, az világos, de ez elég súlyos. Ez nem csak a konkrétan a Nokia-nál dolgozókat érinti, hanem a beszállítókat is, tehát ez egy dominót indíthat el. Az indoklás nagyon jó, nagyon pontos, úgy gondolom, hogy ebben az irányban mindenképpen dolgozhatunk. Támogatom a portugál és a német, illetve a spanyol példákat is fontos, hogy szolidaritás nagyobb fokú legyen. Gondolok itt az operára, nem csak szemben érinti ez a gyárat, Hessenben, hanem más Opel gyárakat is. Az Opelt egész Európában erősíteni kell, nem csak Németországban, közösen kell fellépnünk. Úgy gondolom, hogy az Európai Globalizációs Alap jó indoklással itt erre pontosan a megfelelő eszköztel csatlakozom az előttől Merci beaucoup. Deux collègues ont souhaité également intervenir. Köszönöm szépen. Még ketten kértek szót, Regina Bastó, és utána Juta Bastos asszony. Muito obrigada, Sra. Presidente. Também, muito rapidamente, para me eh, congratular. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is eh, távirati stílusban fogok hozzászólni. Gratulálok a munkacsoport munkájához, és eh, örömömre szolgál, hogy elfogadták ezeket az igényeket, ugye különösen a portugál igényre vonatkozik a köszönetem. A helyzet specifikus Portugália középső és északi területén az utóbbi időkben, mivel ezek a területek erősen függenek a textilipartól, többszörösen érintette a válság ezt a területet. A globalizációs kiigazítási alap nagyon fontos eszköz, amikor olyan régiókról van szó, mint például ezek a portugál régiók, hiszen itt nagyon negatív volt a, az import termékek versenyhatása, ugye különösen Kínából érkeznek a, ezek a termékek, amelyek a konkurenciát jelentenek. A portugál esetben jelentős számban érinti a lakosságot ez a negatív hatás. Az Európai Globalizációs Kiigazátási Alap segítségével sikerül enyhíteni ezeket a hatásokat. Amikor az igényt benyújtottuk, ahogy ez el is hangzott, a helyzet súlyos volt, de még nem volt annyira drámai, mint ma. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben a globalizációs kiigazítási alap, amiről ugye nagyon jól tudjuk, hogy a, ennek az alapnak a lényege, a szelleme a szolidaritás, tehát reméljük, hogy megerősítésre kerül maga az alap is azért, hogy megfelelő választ tudjunk adni olyan helyzetekre, mint amik felmerültek most a hazámban. Köszönöm szépen, Sztányrök asszony következik és utána pedig Szidónia. Frau Präsidentin! Elnök asszony, kedves kollégák! Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy milyen fontos Nokia Németország szempontjából az, hogy gyors, hatékony, bürokráciamentes támogatást kapjanak a kollégák. Tudom, hogy a globalizációs alapnál bizonyos szabályokat figyelembe kell venni, azonban nagymértékben érinti a munkavállalókat, hogy a munkájuk elvesztése éppen ezért a segítséget gyorsan el kell juttatni a továbbképzést is finanszírozni kell, és az integrációt is elő kell segíteni, a munkaerőpiaci integrációt, éppen ezért gyors támogatás híve vagyok a magam részéről. Köszönöm szépen, az utolsó hozzászóló Sidonia Jedrzewska. E, dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałam e, podkreślić jako członek Komisji Budżetowej, że także... Köszönöm szépen, e, Költségvetési Bizottság tagjaként is szeretném megerősíteni, hogy a Költségvetési Bizottság is tegnap foglalkozott ezzel a kérdéssel, és a Költségvetési Bizottságban támogatást kaptak ezek a kérések, ezek az igények. Számomra érdekes és fontos ez a vita, hiszen így meg tudom érteni, hogy mi az igény bejelentéseknek az alapja. Nagyon sajnálom, hogy a tagállamok kevés ilyen kérelmet nyújtanak be, hiszen az éves keret 500 millió euró, és még csak 5 millió eurót költöttünk el idén, ha jól tudom. Talán ösztönözni kellene a tagállamokat arra, hogy több kérelmet nyújtsanak be. nem hiszem, hogy csak három vagy négyezer ember veszett el a munkáját a válság miatt. Biztos, hogy sokkal több ezeknek az állampolgároknak a száma. Úgyhogy én remélem, hogy több kérelmet fognak benyújtani, és ezt a, ennek az alapnak a kedvező hatásait ki tudjuk használni. Úgy gondolom, hogy több bizottságnak ösztönözni kéne ezt. Kedves kollégák, köszönöm szépen a hozzászólást. Mint ahogy a hozzászólásom elején is elmondtam, van ugye egy portugál és egy spanyol ügyünk. Itt már elkészültek a levelek, és értesítettük a Költségvetési Szakbizottságot is erről a két témáról. Én most csak tulajdonképpen emlékeztetni akartam a kollégákat arról, hogy miről is van szó, hiszen a Lamassu kollégának már elküldtük a levelet. Aztán itt van a német ügy, ezzel kapcsolatban is elmondtam, hogy hogyan is állunk. Itt újra fogjuk vizsgálni a helyzetet, és a következő ülésünkön, szeptember 29-én újra napirendre tűzzük ezt a kérdést. Először is megvizsgáljuk a levelet, és utána pedig szavazni is fogunk, hogy ezeket az összegeket ugye fel lehet-e használni a globalizációs alapból vagy sem. Gondolom, hogy azt is mindenki tudja, hogy nemrégiben változtatás történt az alap felhasználásának szabályai körül, és az elbocsátási küszöböt egy kicsit alacsonyabbra tettük, 500 személy elbocsátása már tömeges elbocsátásnak számít, és akkor már fel lehet használni a globalizációs alappénzeit. Ezen kívül a felhasználás idejét pedig megkettőztük 24 hónapra, és 75%-ra emeltük a társfinanszírozás arányát, ami eddig 50% volt csak. Ez is azt mutatja, hogy mi valóban elkötelezettek vagyunk a globalizációs alap iránt, szeretnénk megkönnyíteni ennek felhasználását, is, valóban szeretnénk segíteni azoknak, akiknek tényleg szükségük van erre a segítségre, bármely tagállamban éljenek is. Rendben van, akkor le is zárom az ezzel a ponttal kapcsolatos vitát, és akkor van még egy napirendi pontunk, Tomás Mann úr, parancsoljon! Elnök asszony, kicsit visszatérnék erre az egészre. Ügyrendi kérdésként próbáltam ezt felvetni. Az Európai Parlamentben sok vitát tartunk, és amikor egy konkrét helyzetet említünk, akkor mindig azt mondják, hogy konkrét cégeket nem kellene úgy konkrétan megtárgyalnunk. Tehát, hogyha jól használjuk fel ezt a globalizációs alapot, akkor véleményem szerint fontos lenne az is, hogy utólagosan használjuk fel a lehetőséget arra, hogy a parlamentben ilyen jellegű vitákat is lefolytassunk. Szolidaritás nem lehet csak annyi, hogy időnként utaljunk át pénzt, hanem a nyilvánosság előtt is fel kell lépnünk. Tehát a parlament nem csak mondjuk biztosítja, biztosít mindenkit a szolidaritására, hanem konkrét lépéseket is tesz. Éppen ezért jó lenne ilyen dolgokat is megvitatni. Alors là, on est, on est confronté à une difficulté, c'est que bien... Itt most azzal a nehézséggel kell szembenéznünk, hogy a globalizációs alap mobilizálása nem elméleti vita, hanem konkrét és gyakorlati választ kell adnunk, méghozzá lehető leggyorsabban, hiszen olyan dolgozókról van szó, akik nehéz helyzetben vannak, és akiket tulajdonképpen a globalizáció áldozatainak tekinthetünk. Itt óriási rugalmasságról kell tanúbizonyságot tenni, és hát sajnos sokszor eléggé frusztráló a parlamenterek számára, hogy mi ugye szeretnénk vitázni, mert szeretünk vitázni, de egyszerűen nincs rá idő, tehát itt sokszor gyorsan kell lezárni a különböző témákat. És minden évben készül egy éves jelentés a globalizációs alap felhasználásáról, ez 2008-ról már el is készült, ezt júliusban ismerhettük meg. Azt már most tudjuk, hogy a Költségvetési Szakbizottság véleményezni fogja ezt az éves jelentést, és mi is szeretnénk részt venni ebben a munkában, úgyhogy akkor majd lefolytathatjuk azt a vitát, amire mindenki vágyik ma. Van még egy nagyon fontos pontunk napirenden, de úgy látom, hogy Moren asszony szót kér, úgyhogy most kérdezem, hogy szeretne még valaki hozzászólni? Morenasszony, Deliasszony, és utána tényleg-tényleg lezárom azt a vitát. Morenasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Thomas Mann hozzászólásához szeretnék csatlakozni. Thomas Mann hozzászólásából egyértelműen kiderült, hogy gyorsan kell reagálnunk, és hogy nagyon óvatosnak és ébernek kell lennünk, abban a tekintetben, hogy mindig lássuk, hogy mik a kérések, mik az elvárások, és hogy ehhez rögtön igazítani tudjuk a globalizációs alapfelhasználási lehetőségeit. Ugyan változtattunk az évelején a globalizációs alap felhasználásáról, de ez elég lesz, a de helyzet folyamatosan változik, úgyhogy folyamatosan figyelnünk kell. Köszönöm szépen, Karima Deli következik. Köszönöm szépen vészhelyzetben vagyunk, sürgősséget, vagy sürgősséggel kell döntenünk ezekben az ügyekben. Én egy kicsit naív vagyok, csak most csöppentem be ide, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mi történt a Nokia-nál, nem tudom, hogy az a delokalizáció, az indokolt volt-e vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy a munkacsoport megvizsgálta, hogy mi is történt a Nokia ügyben. és nekünk kell eldönteni, hogy valóban indokolt-e a globalizációs alappénzeinek felhasználása. A globalizációs alappal egyébként a dolgozókat segítjük, és nem pedig a vállalatot. Tehát a Nokia elbocsátott számos dolgozót, és mi a dolgozókat szeretnénk segíteni, nem pedig a Nokiát. Politikai vitát folytattunk arról, hogy hogyan lehet felhasználni a globalizációs alapot, és a munkacsoport tagjainak nagy része úgy látta, hogy magukat a dolgozókat kell segíteni. Az a megjegyzés, amit az imént öntől hallottunk, az eléggé tipikus megjegyzés volt, és ezt be is fogjuk venni majd az éves jelentésbe. Tehát az, ebből is látszik, hogy nem mindenki számára egyértelmű az, hogy mi történjen azokban az esetekben, amikor egy jó profittal dolgozó cég tömeges elbocsátásokat indít el delokalizáció miatt. Mit kell nekünk tennünk? Először is. El kell döntenünk, hogy fel lehet-e használni az alappénzeit, igen vagy nem, de természetesen mi szankcionálni nem szankcionálunk senkit, főképp nem a dolgozókat a vállalatuk rossz döntése miatt. Úgy vélem, hogy az érdemi vitát egy kicsit később folytathatjuk majd le, amikor az alap éves jelentéséről fogunk tárgyalni. És akkor most nézzük az utolsó napi rendi pontot. Nagyon fontos pontról van egyébként szó. Itt most nyílt vitát, előzetes vitát fogunk folytatni itt a mandátum elején, hogy megpróbáljuk eldönteni, hogy ezen új mandátum politikai prioritásainak mit tekinthetünk. Meg kell néznünk, hogy kit milyen kérdések érdekelnek, hogy ki milyen kérdések irányában érzékeny vagy elkötelezett, és ez alapján fogjuk majd eldönteni, hogy szakbizottságunk milyen felelősségi köröket vállal, és hogy kire milyen feladatokat bízunk majd. Ezen kívül természetesen a jövőbeli Európai Bizottság tagjairól is beszélnünk kell. Itt a szakbizottságunkban a tagok 60%-a új, én magam is új vagyok itt, tehát ez csak részletkérdés. Két fontos aggályt szem előtt kell tartanunk. Először is megörököltünk egy jó adag dossziét, nagyon sok ügyet, amit le kell zárnunk. Ez tehát a visszafelé tekintés, és ha előre tekintünk, akkor pedig az a fontos, hogy azokat a stratégiákat megállapítsuk, amelyek mentén dolgozni fogunk. Nézzük először az első aspektust, az ügyeket, amiket megörököltünk elődeinktől. Úgy látom, hogy most már mindenki látja egy kicsit, hogy milyen saktáblán haladunk, a tegnapi és a mai napon nagyon sok témát áttekintettünk már. Voltak olyan témák, amik leálltak, amiket valamiért fel kellett függeszteni, és uh, ilyen például a kiegészítő nyugdíjjogosultságok hordozhatósága. Ezzel kapcsolatban első olvasatban elfogadtuk már az Omen Rajtel jelentést 2007. júniusában, de azóta sajnos a tanácsnál megállt ez a tárgyalás. Reméljük, hogy újra tudjuk indítani a párbeszédet, méghozzá egy zöld könyv keretein belül. Úgyhogy erre a kérdésre mindenképp vissza fogunk térni. A második téma a felfüggesztett vagy elakadt témák körül, ez az általános érdekű szociális szolgáltatások kérdése a parlament specifikus jogalkotási kezdeményezést kért azzal kapcsolatban, hogy milyen szolgáltatások tartozzanak ezen szöveg hatája alá. Itt olyanokról van szó, amelyek a szolgáltatási irányelvben nem tartoznak bele. Munkaprogramban el is indult egy ilyen kezdeményezés, de tulajdonképpen ez csak egyetlen nyilatkozatból állt, úgyhogy itt is újra kell indítanunk a munkát. A harmadik téma a munkaidő irányelv, ami szintén elakadt, ugyanis az egyeztetés nem vezetett eredményre. Itt van az előadónk, az, aki előadója volt ennek a témának az előző mandátumban, majd ő elmondja véleményét erről, amikor odaérünk. Aztán itt vannak a szabálysértési eljárások azon országok ellen, amelyek nem alkalmazzák megfelelőképpen ezt az irányelvet. A parlament természetesen kérhet jelentést ennek az irányelvnek az alkalmazásáról, és a bizottságnak el is kellett volna készítenie ezzel kapcsolatban egy tanulmányt, csak hogy ez elakadt a kollégium szintjén. Mi van még? Van egy jelentésünk a 2010-es évről, ami a szegénység és a szociális kirekesztés elleni harc éve a bizottság elindítja azon tevékenységek kidolgozását, amiket 2010-ben megkívánnak majd valósítani, és hát ezt is ugye véleményezni kell. Mik a hasznos politikák, mik a, a hatékony politikák, mit kell tennie a bizottságnak, mi lesz a jogalkotási terv ezzel kapcsolatban, mindezeket a kérdéseket még meg kell vizsgálnunk. Aztán van itt még egy téma, amiről tegnap elég sokat beszéltünk, és Bauer Edith szövege is erről szólt, úgyhogy ezt most csak röviden fogom megemlíteni. Itt a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről van szó, de hát erről tegnap már beszéltünk. Aztán a harmadik fontos téma a mikrofinanszírozási európai eszköz. Erre majd a következő szakbizottsági ülésen fogunk rátérni. A módosítókat már benyújtották a képviselőtársak egy új költségvetési sor létrehozására, és ezt Őri Csaba jelentésének kapcsán meg is szavaztuk már ezt az új költségvetési sort. Aztán mi van még a Lisszaboni stratégia felülvizsgálata, ami természetesen nem csak a mi szakbizottságunkra tartozik, de nekünk is komoly munkát kell ezzel kapcsolatban elvégeznünk. Aztán itt vannak az idénymunkások, akik harmadik országból érkeznek, és a bizottság foglalkoztatási főigazgatósága irányelv tervezetet készít a harmadik országból származó idénymunkásokkal kapcsolatban. És van még egy kérdés, ami mindig itt lebeg a szemünk előtt, ez a kiküldetési irányelv. Ez a szakbizottság már végzett némi munkát ezzel kapcsolatban, és reméljük, hogy továbbra is folytathatjuk a vitát. Remélem nem voltam túlzottan hosszú a bevezetőmben, és természetesen voltak olyan kérdések, amiket már tegnap vagy ma megemlítettünk, például a tömeges elbocsátások kérdése. És most még röviden egy második tematikáról is szeretnék szólni, és szeretnék hangsúlyozni két dolgot. ennek a szakbizottságnak két dimenziót kell megerősítenie és összefoglalnia annak érdekében, hogy megfelelőképpen tudjon dolgozni. Az egyik a policy mix, vagyis a szakpolitikák összefonódása. A foglalkoztatási politikát ugye valahogy be kell vonni az általános gazdasági politikába. Ez olyan téma, amiről a Lisszaboni stratégia felülvizsgálatakor nyilván ejtünk majd néhány szót. Jelentős aggályok fűződnek ugyanis a munkaerőpolitikához, hiszen igen aggasztó munkanélküliségi rátákat produkál az Unió. Jó lenne, hogyha a foglalkoztatással kapcsolatos aggályokat, kockázatokat, kihívásokat egy kicsit fontosabban kezelnénk egyéb más európai politikákban. És van még egy utolsó téma, ami rendkívül fontos a mi szakbizottságunk életében, a jelenlegi mandátumban. Olyan témáról van szó, amiről az előző mandátumban már beszéltünk, Richard Hewitt jelentésének kapcsán ez a vállalatok társadalmi felelősségéről szóló szöveg volt. Tehát a vállalat vezetés, a vállalatok társadalmi felelőssége válságos időket élünk meg, úgyhogy nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldásokat annak érdekében, hogy a válság után fel tudjunk állni, és ne úgy folytatódjanak a dolgok, mint ahogy a válság alatt volt. Beszéltünk a vállalatvezetők bérezéséről, beszéltünk az különböző ellenőrzésekről, aztán arról, hogy a vállalati stratégiát milyen módon ellenőrzi és állapítja meg a vezetőtestület. Ezek is olyan kérdések, amelyek más szakbizottságokra is tartoznak, a júrira, vagy pedig a gazdasági szakbizottságra. De fontos, hogy a mi szakbizottságunk is komolyan jelen legyen ezekben a vitánkban, és nem csak passzívan, hanem aktívan el is mondja a véleményét. Úgyhogy jó néhány témánk van, itt a parlament napi rendjén, úgyhogy lesz munkánk. Remélem, hogy nem voltam túlzottan hosszú ebben a bemutatómban, most pedig megnyitom a stratégiai vitát. Tulajdonképpen ez egy nyílt és szabad vita, amiben mindenki elmondhatja a véleményét. Őri Csaba következik, és utána pedig Szerkesz úr. Őri Csaba parancsoljon. Éppen a szót elnök asszony, és örülök az utolsó ö, fordulatnak, vagy az utolsó mondatnak, amelyet mondott, mert némi, ö, valóban némi problémám ö, van a műfajjal. Tehát sokkal szerencsésebb lenne, hogyha valami kicsit rendezettebb és összefogott és írott ö, ö, papír vagy dokumentum alapján tudnánk beszélni, mert így egy kicsit az a feny veszély fenyeget minket, hogy partalan lesz. El tudjuk mondani persze, hogy milyen munkák kezdődtek, látjuk, hogy mik azok, amik folyamatban ö, ö, vannak, meghatározhatunk prioritásokat, amelyeket, amelyeket akár saját kezdeményezésű jelentés formájában ösztönözni szeretnénk, vagy el szeretnénk indítani. De mondom, én szerencsésebbnek tartanám, hogyha ezt úgy tekintenénk, mint egy ilyen, egy ilyen informatív és hogy mondjam, a saját szándékainkat illetően tájékozódó jellegű megbeszélést, és ezt e, e, esetleg egy megszerkesztett konkrétan vitatható anyag formájában újra elővennék, és nyilván akkor tudunk másról is beszélni. Én például nagyon szívesen a prioritások közé fölvenném azt a réteget is, elsősorban a különféle fogyatékkal élőkre gondolok, akiket a válság, hogyha lehet, még jobban sújt munkaerőpiacon, szociális helyzetbe, szegénység által, mint, mint most. De mondom, szívesen végig gondoljuk mi magunk is, szívesen folytatunk, ha úgy tetszik, a politikai csoportokon belül is vitát erről, és akkor kicsit összefogottabban, felkészültebben, ha úgy tetszik, hatékonyabban tudunk érdemi vitát folytatni erről. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Szerkesz. Szerkesz úr, parancsoljon. Muchas gracias, señora presidenta. También con... Köszönöm. Én is rövid leszek, hiszen amit Őri úr elmondott, hogy legyen egy dokumentum erről, azt tényleg jó lenne. Bár van egy kis dokumentum erről, amit kiosztottunk már a képviselőknek, hogy mi a kiosztásra került. A titkárság készítette el ezt az anyagot arról, hogy mi is az egész szakbizottság munkának a háttere, ott szerepelnek az egyes pontok, amivel foglalkoznunk kell. Most talán inkább az egésznek a politikai értékeléséről van szó, nem annyira az administratív irányultságról. Köszönöm ezt a vitát, ezt a megbeszélést mindenképpen, és eh, a szociáldemokrata kollégák nevében azt eh, kell, hogy mondjam, hogy üdvözlöm ezt a vitát mindenképpen. Arra is oda kell figyelnünk azonban, elnök asszony, hogy milyen körülmények között kezdődik ez a parlamenti ciklus. Gazdasági, társadalmi szempontból nehéz időket élünk, de választások után vagyunk, ahol egyértelművé vált, hogy az európai polgár úgy érzi, hogy a parlament nem feltétlenül szól mindig érthető nyelven, és ez húzódik meg az elfordulásukban is, az érdeklődés hiányában is. Különösen gondolok itt a lakosság hátrányos helyzetű rétegeire és a fogyatékkal élőkre. Ez kell, hogy minket előre vigyen a munkánkban. Az európai válság szociális dimenzióval is bír. Mi, szociáldemokraták, azt szeretnénk, hogy legyen egy előrehaladás szövetsége itt körünkben, ahogy volt ez az előző ciklusban is. Talán nem tudtuk a 100%-ig végül a kívánságainkat, de az új szociális menetrend felépítésében mégis fontos szerepet vállalhattunk. Elnök asszony, úgy gondolom, hogy két elem azonnal világossá válik. Ugye egyik oldalról előttünk van a gazdasági válság, nagyon fontos az, hogy a polgárokkal szemben egyértelmű képet mutassunk, egyértelműen rámutassunk arra, hogy tényleges eh, európai alternatívát kínálunk nekik a munkanélküliség elleni harcban. Annak érdekében, hogy minél előbb újra munkahelyük legyen. Igyekszünk tehát minél előbb megoldásokat találni a problémájukra, nem csak szép szavakat mondani. mai reggeli vitában is hallhattuk, amikor a globalizációs alapról beszéltünk, hogy sokakat érint ez a probléma. Másodszorban meg kell figyelni arra is, hogy milyen eszközeink vannak. Nem áll sok eszköz feltétlenül rendelkezésünkre. A pénzeszközök is korlátozottak, új stratégiákról beszélünk, hogy a Lisszabon utáni stratégiáról, Mindez lehetőséget adna arra, hogy az eszköztárunkat is javítsuk valamennyire. Fontos, hogy ne álljon elő az a helyzet, hogy a munkavállalók jogai tovább romoljanak. Nem szabad, hogy a társadalom leggyengébb rétegeinek még többet kelljen fizetnie. Van egy sor kezdeményezés, már ugye szólt ön is például a munkaidős irányelvről, ez jelzés értékkel is bír, vagy jel szimbólum értékkel is bír. Ezzel fenntarthatjuk a, a, a nyomást. Rá kell mutatnunk arra, hogy Európában nem csak a gazdaság jelent fontos szempontot, hanem a munkahelyek védelme is. Biztonságot kell teremtenünk a munkavállalók számára is. Tehát a rugalmaság és a biztonság között meg kell találni a megfelelő egyensúlyt. A bizottság elmondta, hogy 9 hónapos megbeszélést folytat a szociális partnerekkel, remélem, hogy ennek lesz szép eredménye is majd. Azt is szeretnénk, hogy a szociális partnerek is szóljanak egymás között, hogy beszéljenek egymással is. Márkin azt, hogy nincs itt a liberálisok részéről, úgyhogy Linne következik, és utána pedig Jean Lambert. Um, Köszönöm szépen. Érdekes témákat említettek. Minden esetre én azt eh, szeretném, hogy a mandátumokat, a végrehajtást jobban megnézni a bizottság az elmúlt tíz évben, amióta én itt dolgozom, együtt dolgoztunk, de úgy tűnt, hogy azt a szerepet sose vállaltuk, hogy ellenőrizzük, hogy tagállami szinten megvalósul-e a jogalkotás. És úgy azt szeretném látni, hogy bizonyos jogi eszközök végrehajtását jobban ellenőrizzük. Például a őri úr, amit említett, hogy dokumentumokkal előkészítjük a munkánkat. Tehát nézzük meg, hogy Például egyes tagállamokban valamely intézkedés miért nem aktív, miért nem működik, és ez a szakbizottsági munkát is segíteni. Úgy tudom, hogy más szakbizottságok ezt megteszik. Mindenesetre jogalkotáson dolgozunk, ugyanakkor nem működik megfelelően, tehát anélkül, ahelyett, hogy megnéznénk pontosan az érvényes jogszabályainkat, megvizsgálnánk, hogy működik-e megfelelően, és ebből levonhatjuk a következtetést, hogy olyan javaslataink voltak-e, amelyek tényleg megvalósíthatók-e. Végül is a Small Business Act esetében is meg lehetne ezt vizsgálni, tehát a KKV-k milyen szerepet kapnak az egész jogalkotási szabályrendszerben. Egy másik téma, amire kellene koncentrálni, szociális partnerek, tudom, hogy megállapodásra jutottak, és és az egész jogalkotási processuson végig kellett menni ebben a Nidus esetben. De nyár folyamán megszületett a döntés. Talán nyomást kéne gyakorolnunk a bizottságra, hogy ők is végezzék el a nyomonkövetést. Steven bólogat. Úgy gondolom, hogy ezt megpróbálhatnánk tovább vinni. Más téma, amit a svéd elnökség is említett, a diszkriminációmentesség, hogy a, itt ebben az esetben a tanácsra kéne nyomást gyakorolnunk, hogy biztosítsuk azt, hogy az Európai Parlamenti szavazás, a mi szakbizottságunk, illetve a szabadságjogokkal foglalkozó szakbizottság döntéseit figyelembe veszik, és legyen egy specifikus irányelv erre vonatkozóan. Lehet, hogy egyeztetnünk kéne a szabadságjogok szakbizottsággal, hogy a tanást, és nyomás gyakorolnánk a tanásra, hogy teljesítse a vállalását. Minden esetre az, hogy legyen olyan dokumentum, ami ...nek alapján az, ugye nagyon sok új tagunk van itt a szakbizottságban, tehát hogy mindenki megtalálja a helyét a következő öt évre vonatkozóan a szakbizottságban. Köszönöm szépen a zöldek nevében Jean Lambert, és utána az egyéni hozzászólók következnek, majd Bauer Edith kezdi. Jean Lambert. Uh, thank you, Madam President. I, I think we would thoroughly agree. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértünk avval, abban önnel, hogy ez a szakbizottság erősen jelen kell, hogy legyen egy sor fontos egyeztetésben, tárgyalásban, ami most folyik. Az egyik ilyen téma, ön jelezte is, a Lisszaboni stratégia fölülvizsgálata. Úgy gondolom, hogy meg kell azt is vizsgálnunk, hogy ez hogyan kapcsolódik egy sor témához, az idei kopenhágai témákhoz, a klímaváltozás, a gazdasági változások és a munkaerőre ez milyen hatása van. Mert úgy tűnik, hogy a vállalkozási főigazgatóságon és más helyen zöld a foglalkoztatással foglalkoznak, de igazán mi ehhez nem kapcsolódunk megfelelően vagy komoly módon a szakbizottság szintjén. Ez nagyon fontos dimenzió számunkra, hiszen nem csak arról van szó, hogy foglalkoztatni kell, foglalkoztatást kell biztosítani, hanem az is fontos, hogy milyen ez a foglalkoztatás. És Ugye említették azt is, hogy milyen feltételekkel történik a foglalkoztatás, ez is fontos. Aztán azt is végig kell gondolnunk, hogy a tanulmányokat hogyan követjük nyomon. A szociális partnerek részéről felmerülnek a kérdések, megállapodást próbálunk találni a szociális partnerekkel a végrehajtásra vonatkozóan, de hát a tegnapi prezentáció is mutatta, hogy vannak gyenge pontok, például az önfoglalkoztatás területén, stb. Illetve az új formák hatások, mondjuk nem is új formák, hanem növekvő, illetve a flexicurity témával kapcsolatos változásokat is nyomon kéne követni a szakbizottság szintjén. Tehát azt kéne megnéznünk szerintem, hogy ezeket az egyéb elemeket hogyan tudjuk összekapcsolni a Lisszaboni felülvizsgálattal és a fellendítési tervvel. A végrehajtásra kapcsolatban különösen érdekelne, hogy a foglalkoztatási iránymutatások szintjén ez mit jelent, hogyan kapcsolódik mindez a fellendítési tervhez. A fiatalok foglalkoztatásáról beszéltünk, az idősek foglalkoztatásáról, a fogyatékkal élők foglalkoztatásáról. A nemzeti akciótervek ezt hogyan valósítják meg, ezt is meg kellene vizsgálnunk tehát a nemzeti akcióterveket vizsgálja meg a szakbizottságunk. Egyetértek azzal, ami a végrehajtásról elhangzott, de lehet, hogy másképp értelmezzük, hogy ez mit jelent. Amikor a végrehajtásról beszélünk, ez kapcsolódik ahhoz, amit mondott a kiküldetésre vonatkozóan, illetve az, tegnap az utazással kapcsolatban láttuk, hogy csak a 2%-át ellenőrzik a vezetőknek. Miért? Ez jogalkotási kérdés, vagy tagállami végrehajtás kérdése. Tehát ugye vannak olyan foglalkoztatások, amelyek nem teljesen egyértelműek. Úgy gondolom, hogyha ezeket a faktorokat kéne integrálni, különösen a Lisszaboni felülvizsgálathoz tudnánk kapcsolni ezeket a kérdéseket, illetve a végrehajtást kell megvizsgálnunk és egyébként frakcióként is érdekel minket a szociális és a kirekesztettségi kérdések miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bauer Edith következik, majd Elizabeth Moren. Bauer Edith parancsolja. Nyilvánvalóan minnyájunkat aggaszt a gazdasági válság, és ezért előtérbe kerülnek azok a problémák, amik, amik ö, ö, gyors megoldásokat hoznak én azonban úgy gondolom, hogy nem szabad elfeledkeznünk azokról a hosszú távú trendekről sem, amelyek meghatározzák a munkaerőpiacot, amik rányomják a bélyegét a, a, az emberek szociális helyzetére hosszú távon. Ezek közül legfontosabb véleményem szerint a mi szempontunkból, azok, azoknak a problémáknak a szempontjából, ami a mi portfóliónkba tartozik, a, a, a demográfiai kihívások, a demográfiai trendek. Én azt szeretném kérdezni öntől, elnök asszony, hogy mennyiben látja ön fontosnak, hogy ez a bizottság eh, ezen a téren is eh, letegye a garast. Eh, konkrét kérdésem is van, tudom, hogy a bizottságtól jött egy, egy közlemény az idősödésről, az öregedésről, vajon ezt a, ezzel a témával fog-e foglalkozni a bizottság? Köszönöm szépen. A kérdések végén fogok választ adni. Elizabeth Moren következik, tessék. Elnök asszony, köszönöm szépen. Én három fontos dolgot szeretnék kiemelni, és szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Őri Csaba és Szerkesz képviselő elmondtak válság van, és nagyon sok mindent újra kell gondolnunk, többek között a Lisszaboni stratégiát. És akkor lássuk majd azt a három témát, amivel mindenképpen tovább kell lépnünk. Az első a szociális párbeszéd modernizálása. Láthatjuk, hogy a jelenlegi válságos helyzetben nagyon komoly jogalkotási feladatot kell elvégeznünk a szociális párbeszéd témakörében. Nagyon sokszor mutatkoznak azok a hiányosságok, amelyeket, hogyha nem oldunk meg, akkor katasztrófához vezethetnek. És a második megjegyzésem, ami szintén a válsággal kapcsolatos, az az, hogy mindenképpen meg kell néznünk a nagyvállalatok felelősségét, illetve a nagyvállalat csoportok felelősségét, azzal kapcsolatban, hogy nagyon sok alvállalkozásnak is be kellett zárnia a bizniszt. Hogyha megnézzük az alvállalkozásokat, vannak olyan nagyon komoly vállalatok, amelyek szinte tevékenységük 80%-át alvállalkozóknak adják ki. Tehát a vállalat által meghozott döntések hatással vannak az alvállalkozókra is, úgyhogy meg kellene nézni, hogy ezeknek a nagy vállalatoknak milyen felelősségük van az alvállalkozások irányába. Ez a probléma különösen érinti Franciaországot. És a harmadik dolog, amiben a válság szintén nagyon jelentős szerepet játszik, és amivel foglalkoznunk kellene, ez a következő. Melyek azok az eszközök, amelyekkel a dolgozók rendelkeznek, hogy jobban adaptálódjanak a munkaerőpiachoz, és jobban alkalmazkodjanak az esetleges új munkahelyükhöz. Tehát mik ezek az eszközök, és ezeket hogyan tudjuk fejleszteni? Milyen kompetenciákat adunk a dolgozók kezébe, amivel jobban tudnak alkalmazkodni? Egyelőre nem reagálnak elég gyorsan, nem elég hatékonyak azok a munkavállalók, akik elvesztették a munkájukat, tehát nincsen lehetőségük arra, hogy gyorsan reagáljanak erre a helyzetre, és itt azt hiszem, hogy a képzési rendszeren kellene változtatnunk, és hogyha proaktívabbak lennénk, akkor nagyon sokat nyerhetnénk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szári Eszája következik, majd Hughes úr. Arvoisa puheenjohtaja, niin kuin täällä monissa edellisissä puhe... Köszönöm szépen. Pár dolog már elhangzott, jó pár dolog már elhangzott. A gazdasági helyzet ugye egy olyan dolog, ami foglalkoztat minket az elkövetkezendő években is. Elhangzott az is, hogy a foglalkoztatási helyzet különösen azok számára romlik, akik már eddig is rossz, negatív helyzetben voltak. Gondolok itt a hosszú távú munkanélküliekre, a bevándorlókra és így tovább. Valami megoldást kell tehát találni arra, hogy számukra megkönnyítsük a munkaerőpiaci hozzáférést. A fiatalkorú munkanélküliek is nehéz helyzetben vannak. Minden tőlünk telhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy ne kerüljenek ezek a személyek kirekesztésre. Hiszen ezzel a fiatalok életét már ugye kezetől fogva tönkretesszük. Nagyon sok kihasználatlan, kiaknázatlan lehetőség marad így meg. A képzésért mindenképpen tenni kell valamit. Nézzük most a gazdasági helyzetet, a KKV gazdasági helyzetét. Az Econ szakbizottságban tegnap az amerikai kongresszus képviselőivel beszéltünk, ott is felismerték azt, hogy a kis és középvállalkozások központi szerepet játszanak a foglalkoztatási potenciál is nagyon nagy ebben a rétegben. El kell kerülnünk azt is, hogy két munkaerőpiac alakuljon ki Európában, a hivatalos és a nem hivatalos munkaerőpiac. Egyre jobban korlátozódik ugye ezáltal a munkavállalók joga is. Támogatnunk kell azokat, akik foglalkoztatni kívánnak embereket. Steven Hughes következik, köszönöm, mondja az elnök. Utána Gönc King lesz. Örülök, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, ezt a megbeszélést ma, hiszen pontosítanunk kell az elgondolásainkat, mielőtt meghallgatjuk a következő szociális ügyi biztos jelöltet. El kell gondolkodnunk azokon a kérdéseken is, amelyeket fel kívánunk tenni neki pontos kérdésekre van szükség, hogy aztán számon kérhető is legyen, e, garanciákat kell kapnunk. Pár dolgot lejegyeztem magamnak, elnézést, ha ismétlek olyan dolgokat, amik már elhangzottak. Van egy fő probléma, amivel mindenképpen foglalkoznunk kell a válság tükrében. Ez pedig nem más, mint azok a vészharangok, amelyeket a költségvetési szakemberek kongatnak. Tényleg probléma az, hogy nem hívnak le pénzeket a szociális alapból, és nem hívnak le innen pénzeket, segítséget. Kb. az alapok 30-40%-a nem kerül, nem jut el oda, ahova kellene. Szab egyszerűsíteni kellene talán a szabályozást, bár nem tudom, mi a probléma itt pontosan, hogy regionális gond ez, vagy bizottsági szinten van a probléma, vagy a szigorú feltételek jelentenek problémát, meg kellene vizsgálni tehát a bizottsággal közösen azt, hogy az egyszerűsítést a szociális alap szabályozása területén hogy végezhetnénk el. Az általános érdekű az szolgáltatások vonatkozásában is tisztán kell látnunk. Elég bonyolult a helyzet jelen pillanatban mi a szocialisták részéről. Elkészítettük egy tervezetet, ezt átadtuk a bizottságnak, de aztán nem történt semmi ezzel kapcsolatban. A munkaidő, ahogy Alexandros elmondta, a, a rossz irányba a haladás szimbóluma. Folytatni kell a munkálatokat, javítani kell ezt a helyzetet a munka különleges formái, a flexicurity, amiről szintén beszéltünk, ezek egyre több ember számára fontosak a megélhetésük szempontjából is, a részmunkaidőt, a határozott idei szerződéseket, ezekre is oda kell figyelnünk. Vannak új formái a, a munkavállalásnak az Egyesült Királyságban is például, egyre újabb formák jelennek meg, ezzel is foglalkoznunk kell. A fiatalok helyzete különlegesen aggasztó. Sokan 4-5 évig ingyen gyakornokként dolgoznak, mielőtt van esélyük arra, hogy munkát kapjanak. Ezzel is foglalkozni kellene szerintem, hogy a kizsákmányolásukat meg tudjuk akadályozni. Többen hivatkoztak már a munkavállaló kiküldésére vonatkozó irányelvre szélesebb körű kérdések merülnek itt fel, egy egyensúlytalanság van a gazdasági szabadságjogok és az alapvető munkavállalói szabadságjogok között. Az ítéletek által felvetett problémákat is meg kell vizsgálnunk. Megfeledkeztünk, megfeledkezett a bizottság arról, hogy a kollektív szerződések határokon átnyúlóvá tételéről vel is foglalkozni fog. Mi történt ezzel? Semmi. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk ezzel a problémával, és sokkal többet kellene tennünk annak felderítése érdekében, hogy a munkahelyek megtartása érdekében mit tehetünk, hogy ne kerüljenek ki az emberek a munkaerőpiacról, ne kerüljenek hosszú távú munkanélküliségbe. Morális asszony által elmondottakat is meg kell vizsgálnunk. a csoportos létszámleépítés, stb. ezekkel foglalkoztunk már a 70-es években is különböző definíciókat, illetve más definíciókat határoztunk meg annó. Vannak olyanok, amelyek nem igazán határozzák meg a tájékoztatást, a konzultációt, ez további jogbizonytalansághoz vezet. Ezzel is mindenképpen foglalkozni kell. És a céges szociális felelősség kérdését is feszegetni kellene egy kicsit. a biztosnak fel kellene tenni a kérdést, hogy a szociális partnerek közötti megállapodásra vonatkozó szöveget mikor alakítják át irányelvé. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame King. Gönc Kinga következik, majd utána Thomas Mann. Nagyon sok mindenről szó esett, én is egy pár dolgot szeretnék még ehhez a listához hozzátenni. Többször beszéltünk arról, hogy a válság elhúzódásával félő, hogy a pénzügyi gazdasági válság foglalkoztatási és szociális válsága alakul tehát kiemelt figyelmet kell fordítanunk azokra az emberekre, azokra a csoportokra, amelyek a legsérülékenyebbek, és amelyek a legnehezebben tudják a válság hatásait kompenzálni, akiknek legkevésbé vannak tartalékaik. A fogyatékos emberek csoportját említette, Nőri képviselő úr. Én szeretném említeni a romák helyzetét, amiről többször volt szó ebben a e, bizottságban. Kósa Magda jelentése nagyon e, sok szempontra kitért ezzel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a probléma nagyon komplex, de nagyon sok országban a roma közösségek, azok a roma emberek, azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak, e, ők veszítik el leghamarabb a munkájukat, legkevésbé vannak tartalékaik, leginkább vannak kitéve diszkriminációnak, tehát mindenképpen folytatnunk kellene azt a munkát, ami elindult, és valóban elérni azt, hogy legyen egy európai szintű roma stratégia. Eh, az új csatlakozó országokkal egy 12 milliós eh, roma közösség csatlakozott az Európai Unióhoz, eh, és azt hiszem, hogy ez valóban közös kérdés. A másik, amit említeni szeretnék, az a gyermekszegénység kérdése. A gyerekek azok, akik nyilván a családok szegénységével összefüggésben a legkiszolgáltatottabbak, és ami a amely téma nagyon fontos a jövő szempontjából. Tudjuk, hogy a, a szegénységben felnövő gyerekek identitása is sérül, tudjuk, hogy ezeknek a gyerekeknek hosszú időre meghatározódnak az életkilátásai, az, hogy milyen módon jutnak hozzá oktatáshoz, tehát kiemelten kell figyelnünk már a születéstől arra, hogy a szegény családokban születő gyerekek olyan specifikus segítséget kapjanak, amely aztán később lehetőségeket jelent számukra abból a szempontból, hogy kikerüljön a, kikerüljenek a segítségből. A vagy a szegénységből. Említeném még a, azt, amit Stephen Hughes is említett, a, hogy a Social Fundhoz, European Social Fundhoz saját erő nélkül hozzá lehessen félni, az az egyik olyan kritérium, ami nagyon sokat segítene abból a szempontból, hogy felgyorsuljon a felhasználása. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Monsieur Thomas Mann, puis... Thomas Mann, és utána Liza Jakoncari. Präsident, ich habe eine kurze... Köszönöm, egy rövid megjegyzésem lenne, aztán két dolgot dolog egészíteném ki az egészet. Amit Steve Hughes mondott, nagyon fontos lenne, hogy egyszerűsítsük a szociális alap esetében a helyzetet ez igaz, bár mégiscsak egy sikerprojektnek nevezhető. Már 50 éves ez a dolog, sokan nem tudják, hogy ez az egyik legrégebbi eszközünk, és nagyon jó az is, hogy nem bizonyos tanulmányokba folyik bele a pénz, hanem igen, megérkezik ott, ahol kell. Nagyon sok rendezvényt tartottunk, és ezt mindig el is mondtam, hogy igenis konkrét sikereink vannak a területen, hogy mi mi született itt, mi jött létre itt. Ez mindenképpen egy sikerprojekt, és nagyon fontos a bizottságunk számára is folytatni ezzel kapcsolatos munkálatokat. Edith Bauer által elmondottakra is kitérnék. Azt hiszem, elnök asszony, hogy többet kellene tennünk ezen a területen, hogyha annyit mondunk, hogy foglalkoznunk kell a generációs szakadék kérdésével, az önmagában kevés nem csak azzal kell foglalkozni, hogy ne dolgoztassuk az időseket már, hanem arról azért foglalkoznak, hogy hol vannak azok a cégek, akik foglalkoztatni kívánják őket. Tehát egy egyensúlyt kell teremteni, be kell vonni a más országok tapasztalatát is, meg kell vizsgálni, hogy más országokban, más területeken hogy működnek együtt az idősek és a fiatalok egy munkahelyen, és hol hozhatják be az, a, a az előnyös oldalakat ebbe az egész folyamatba. A különböző generációk tehát közös projekteken dolgoznak, ez egy modell lehet mások számára, és nem, hogy nem, nem mondhatjuk mindig azt, hogy az egyik túl öreg, a másik túl fiatal, ez önmagában ugye a diszkrimináció. Három hét múlva parlamenti választások lesznek eh, Németországban. Most nem is akarom feszegetni ezt a témát, de ha a eh, kancellárunk azt mondja, hogy nemzetközi modellt kell teremteni a szociális eh, piacgazdaság területén, egy olyat, amivel, amivel kezdhetünk valamit. Sok pártprogramban szerepel valami ezzel kapcsolatban igyekeznek sokan bevonni az embereket, de hogy tudjuk ezt elérni? Hogy tudjuk elérni azt, hogy a szociális piacgazdaságunk konkrét eredményekhez vezessen, és hogy nyerhetünk meg másokat ennek sikereségéről? Alessandronak igaza van, módosíthatóak a dolgok. Azt kell megvizsgálni, hogy hol értünk el sikereket. A flexicurity beszéltünk tegnap, az is fontos szerepet játszik ez ügyben. Ha ezt előtérbe tudjuk vonni, akkor sok cég máshogy állhat ezekhez a kérdésekhez, hozzájárulhat az alapelvekhez. Ez nagy lépés lenne. És jó lenne ez a stratégia elgondolásunk szempontjából is. Merci beaucoup, Madame Lisa Jakonsari, puis Monsieur Lisa Liza Jakonsari következik, majd Sergio. Joo, kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille, puheenjohtajalle, kun avasit. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az elnök asszonynak, hogy javasolta, megnyitotta ezt a vitát. A, a titkásság talán a titkásság biztos vagyok benne, hogy majd gyöngyszemeket fog találni ebben a vitában. Most aggodalmaimról szeretnék beszélni. Nagyon aggaszt, hogy hogyan fog ér- érinteni a globális válság Európát. Attól tartok, hogy a bevándorlást le fogja blokkolni. Hogyha korlátozzuk, szigorítjuk a bevándorlást, akkor ez illegális bevándorláshoz fog vezetni. Az illegális bevándorlás viszont a legrosszabb fajta a munkaerő legrosszabb fajta kihasználásához, kizsákmányolásához fog vezetni. Azt kérném a bizottságtól, hogy legyen tudatában abban, annak, hogy mi is történik mi történik a munkaerő szabad mozgásának az árnyékában. Tegnap valaki említette azt, hogy a szabad mozgás igazából a mozgás kényszerét jelenti a munkaerőnek. Ugye olyan helyre kell, hogy költözzenek, ahol munkát kaphatnak, utána, hogyha elveszítik azt a munkát, akkor muszáj visszaköltözniük. Úgyhogy különösen aggaszt az emberkereskedelem. Úgy gondolom, hogy egy nap a mi generációnkat a hágai bíróság elé fogják állítani, mert szemet hunytunk az emberkereskedelem felett. Olvastam egy tanulmányt, amely szerint Európában az emberkereskedelem nagyobb mértékben működik, mint a múltban a rabszolgakereskedelem. Ez lenne az első megjegyzésem. Aztán a munkaerő kizsákmányolása, tehát ez volt az első téma, a munkaerő kizsákmányolásának a potenciálja a bevándorlás korlátozásának eredményeként. A második témám, ez a zöld gazdasági növekedés. Mit tehetünk rövid távon Európában azért, hogy támogassuk a zöld növekedést, a környezetbarát növekedést. Esetleg e, hatékony energiafelhasználásra kéne oktatnunk a fiatalokat? Ez csak egy kérdés. Harmadik megjegyzésem. Ez a szakbizottság egy sor jelentést készített a parlament tavasszal elfogadta a Lechtinen jelentést, Vissza kell térnünk erre a témára, hiszen itt a szürke gazdaságról van szó. Néha nagyon érdekes, amikor átolvasunk korábban készült jelentéseket, és végig gondoljuk, hogy azóta mi történt, és így a parlament hitelességéről lehet következtetéseket levonni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Sergio Konferáti, és utána Őri Csaba úr. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy a szakbizottságunknak a munkája szorosan kell, hogy kapcsolódjon a válság alakulásával. A Európát meglepetésként érte a válság, az első jeleket alul értékelte, pedig igazából nagyon egyértelműen lehetett tudni, hogy mi fog történni, mert lehetett tudni, hogy mi történik az Egyesült Államokban. Ennek a következményeit minden tagállam súlyosan meg kell, hogy fizesse, ez már elkerülhetetlen. A válság tovább foly- folyik, semmi nem semmilyen oka nincs annak, hogy pozitívak legyünk, hogy remélhessük, hogy minél hamarabb vége lesz a válságnak. Úgyhogy mindent meg kell tennünk azért, hogy az egyéneket, az állampolgárokat védjük. Az előttünk álló hónapokban, ha tovább fog csökkenni a jövedelem sok férfi és nő számára, akik dolgoznak, ez félelmet fog okozni, és ennek következményei lesznek az egyéni és kollektív viselkedésre is. Úgy gondolom, hogy van egy még fontosabb aspektus. Most kell, hogy kigondoljuk azt, hogy amikor majd a fellendülés megindul, akkor hogyan tudjuk a támogatásokat alakítani. Hogyha a politikai intézményeknek nincs erős iránymutatása, akkor a kockázatok felerősödnek, és a régi európai kultúrának az alapkövei lesznek kétségesek. Úgy gondolom, hogy bizonyos olyan helyzetek alakulhatnak ki, amelyeket ki lehet majd használni, ki lehet zsákmányolni, vagyis nagyon is távol vagyunk a zöld gazdaság lehetőségeitől. Úgy gondolom, hogy bizonyos küszöbértékek, a jogok, illetve az anyagi feltételek Ezeket a küszöböket le lehetne csökkenteni pontosan azért, hogy a költségek szintjén valamilyen minimális kis versenyelőnyt vagy versenyhelyzeti javulást tudjunk előmozdítani a vállalkozások számára. Európának meg kell újulnia, ehhez viszont prioritásokra van szükség. Úgy gondolom, hogy például ha megvizsgáljuk a szociális partnerek közötti kapcsolatot, itt nagyon fontos a szociális párbeszéd frissítése, felerősítése. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen pozitív elemeket tudunk találni a munkadók, munkavállalók egyeztetései során. Hasonló módon fontosnak tartom, hogy meg kell erősíteni a szociális védelmi eszközöket. Ahol van kohézió, ott megvannak a feltételei az új befektetéseknek, és a gazdaság fellendítésének. A szociális kohézió történelmileg is az egyik legfontosabb versenyelem. Nem véletlen, hogy Barack Obama mm, akár még az egészségű, tehát az egészségügyi témákat hangsúlyozza, akár annak árán is, hogy a népszerűsége kicsit csökken. És ebben nem csak az a lényeg, hogy az e- több millió állampolgárnak a helyzetét javítsa, hanem a versenyképesség fokozása is a szem előtt van. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a vállalkozások világával megnyissuk a párbeszédet. Európa ezt a problémát időben felvetette, és úgy gondolom, hogyha visszatérünk erre a párbeszédre, az hasznos lehet rövid távon és hosszú távon is. Merci beaucoup, Monsieur Csabauri. Köszönöm szépen. Őri Csaba következik, majd Grimadelli asszony lezárja a vitát. Őri Csaba. Ö, elnök asszony, nem, tartom haszontalannak a, a mostani beszélgetést, ezt azért szeretném az elején leszögezni, tényleg nagyon sok jó gondolat és jó ötlet hangzik el, de az a félelmem is beigazolódni látszik, hogy kicsit partalanná válik így a dolog, tehát mindenféleképpen érdemes azon gondolkodnunk, hogy ezt valamilyen módon összeszerkesszük, összefoglaljuk, és utána Eh, és utána beszéljünk erről még egyszer, hisz öt év alatt nem fogunk tudni minden problémát megoldani egy mandátum alatt, tehát hogy a prioritások világosan sorba szedve, eh, eh, hogy mondjam, fontosság szerint valamilyen módon rendezve lennek, erre mindenféleképpen szükség van. Nyilván a válság lesz az egyik fő rendező elv, nyilván a globális kihívások kell, hogy legyenek a másik fő rendező elv, beleértve a demográfiai kihívásokat, a nyugdíjrendszerek, társadalombiztosítási rendszerek, folyamatos válságait, és ugye hát ne felejtsük el, hogy most fogadtuk el nemrégiben az új koordinációs rendeletet, amelyik nagyon komoly kihívást és számos nyitott kérdést jelent számunkra a jövőben, beleértve, amiről már volt szó, ugye a határon átnyúló egészségügyi szolgáltatások még számos megoldatlan kérdést vetnek előnünk, és ugyanakkor egy csomó jogi hézag van a munkajog, a nemzeti munkajogok, és ha létezik ilyen, akkor a munkajogra vonatkozó európai szabályok is szinte semmit nem tudnak e, tenni számos új munkavállalási és foglalkoztatási formával. Beszéltünk tegnap a kényszervállalkozásokról, hogy megérne egy, e, egy átfogóbb megközelítést, hogy pontosan miről is beszélünk, és hogy jelenik ez meg, és így tovább, és így tovább. Tehát még egyszer mondom, azt szeretném kérni, hogy a titkárságot nyilván sok ötlet, sok minden elhangzott, foglaljuk ezt össze, utána beszéljünk még egyszer is, akkor valószínűleg fölkészülten és hatékonyabban, er, e, e, egységesebben tudunk majd a, az új biztosok megválasztása e, idején kérdéseket föltenni. És egy utolsó megjegyzése megengedi elnök azt, hogy mint látja, én magyarul beszélek a saját anyanyelvemen, ez az Európai Unió egyik hivatalos nyelve, amelyet egy másik Európai Uniós országban nyilvános és hivatalos érintkezés kapcsán lényegében betiltottak. Szlovákiáról van szó, ezt mindenféleképpen hangsúlyoztam elmondani. Addig, amíg ebben nem történik változás, nem lesz olyan magyar felszólalás a parlamentben, amelyik ezt újra és újra el ne mondaná, úgyhogy magam is szerettem volna fölhívni az önök figyelmét. Szétküldtünk tájékoztató anyagokat tényekről, kérem, hogyha érdekli önöket, vagy hogy miről is beszélek, akkor olvassák ezt el. Minden képviselőt igyekeztünk tájékoztatni a problémáról. Köszönöm szépen, elnök asszony. Très eh bien. Sur ce dernier point, je suis pas sûr que ça fasse partie des priorités. Euh. Hát eh, ez a legutóbbi megjegyzés, ez nem olyan jellegű megjegyzés, amit fel kellene vennünk a prioritás listára a titkárság részéről, de természetesen a többi prioritást felvesszük a listára. Karima Delli következik. Elnök asszony, köszönöm szépen. Valóban gazdasági válság van, és ez nyilván a legsebezhetőbbeket, a leggyengébbeket érinti a legjobban. Éppen ezért együtt kellene működnünk a gazdasági és monetáris szakbizottsággal. Arra is szeretnék emlékeztetni, elnök asszony, hogy a vállalati demokráciáról is beszélnünk kell, és ez tényleg a mi szakbizottságunkhoz tartozik. Azt hiszem, hogy mindenkinek el kell mondania a véleményét a vállalatok belső működésével kapcsolatban. Itt meg kell hallgatnunk a munkavállalókat is. Meg kell hallgatnunk a dolgozókat, hogy véleményünk szerint az igazságos-e, hogy a főnökük 600-700-szor annyi pénzt keres, mint ők. Úgyhogy a bérek egyenlőtlenségéről, igazságtalanságáról mindenképp beszélnünk kell, nem csak a gazdasági szakbizottságban, hanem a mi szakbizottságunkban is. És remélem, hogy ezt meg is fogjuk tenni. Egy kollégám már felvetette a Kopenhágával kapcsolatos problémákat, és azokat a szociális és környezetvédelmi problémákat, amikről mindenképpen beszélnünk kell, ezt csak támogatni tudom. És aztán a munkahelyi egészségről is beszélnünk kell. Milliók és milliók dolgoznak veszélyes üzemekben, és akik semmilyen védelmet nem kapnak, például az azbesztel szemben. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezeknek a dolgozóknak valódi védelmet tudnánk nyújtani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meghallgattunk mindenkit, aki hozzá kívánt szólni akkor most megpróbálom legalábbis időlegesen összefoglalni a jelenlegi vitát. Elég egyértelműen elhangzott, hogy írásbeli dokumentumra van szükség, tehát hogy formális módon is fektessük le, hogy mik szakbizottságunk politikai prioritásai. Aztán itt van az Európai Bizottság kérdése, hát itt a frakcióknak kell majd eldönteniük, hogy mit szeretnének kérdezni a jelenlegi, illetve a jövendőbeli biztostól. De azért mi is vizsgálódhatunk abban a témakörben, hogy mit kellene kérdezni a biztos jelöltekről, és hogy milyen vitát szeretnénk velük elképzelni. Először is szeretnék visszatérni azokra a témákra, amiket megörököltünk elődeinktől. A titkárság mindenkinek elkészített egy kis üdvözlő csomagot, egy kis welcome package-et, amiben szerepeltek azok a témák is, amiket megörököltünk, azokat, amelyek elakadtak, azokat a témaköröket, amikkel jelenleg foglalkozunk, és azt fogom kérni a titkárságtól, hogy szeptember 29-ére készítsen egy kivonatolt változatot és akkor így mindenki számára egyértelműen látható, hogy hogyan is állunk a különböző témákkal kapcsolatban. Buzek úr, parlamentünk elnöke, azt kérte a szakbizottsági elnököktől, hogy a jövőbeli szakbizottsági elnökök értekezletének elnökét, akit ugye még nem neveztünk ki, tehát hogy neki majd minden szakbizottság készítsen el egy levelet azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek az adott szakbizottság prioritásai. Itt ugye figyelembe kell venni az előző mandátum hagyatékát, illetve azt, amit mi szeretnénk elvégezni. Egy rövid levélről van szó, csak egyfajta betekintést mutatunk ezzel a munkánkba, ezt a levelet én el is fogom készíteni. Nagyon fontos vitát folytattunk most, és ezzel kapcsolatban beszélnünk kell arról a kérdőívről is, amit a biztos jelölt, vagy biztos jelölt asszony meghallgatására szeretnénk elkészíteni. Inkább kérdés listának nevezném ezt, és akkor a titkárságot fogjuk megkérni, hogy a mostani vita alapján készítsen egy ilyen kérdő, kérdéslistát, egy kérdéslista vázlatot és a koordinátorok következő ülésén már a konkrét munkatervel fogunk foglalkozni, megnézzük, hogy milyen saját kezdeményezésű jelentések vannak, amelyekre engedélyt szeretnénk kérni. Aztán a különböző tanulmányok elosztása és értékelése, ez tehát ez a három dolog, amivel foglalkoznunk kell. Az első, Buzek elnök úr kérésére elkészítendő levél, hogy mik a prioritásaink, a második fontos feladat, hogy milyen kérdéseket szeretnénk feltenni a biztos jelöltnek, és a harmadik pont pedig a koordinátorok kollégiumában a munkatervünk elkészítése. És akkor így fogjuk majd konkrét dokumentumokkal átgyúrni mindazokat a szavakat, amik itt ma elhangzottak. Ezek alapján fogjuk a politikánkat kialakítani, és itt várjuk akkor a frakciók véleményét. Javaslom, hogy zárjuk is le a mai ülést. A következő ülésünk szeptember 29-én lesz. Már most elmondanám, hogy van némi bizonytalanság a 30. ülésünk körül. Tehát 29-én délőtt is és délután is egész biztosan lesz ülés és aztán a napirend függvényében lehet, hogy a 30-ai ülést már törölni fogjuk, figyelembe véve, hogy 29-én az illetékes biztossal is meghallgatást fogunk majd rendezni,